Iniziamo, colleghi. Se non vi sono obiezioni, colleghi. Kedves kollégák, elkezdjük az ülést. Mindenkit üdvözlök. Hogyha nincsenek felvetések a napirenddel kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. Minden nyelven van ma tolmácsolás a szakbizottsági ülésen. Ezen kívül el szeretném még mondani azt, hogy a jelenlegi ülés eh, web streamingen keresztül követhető a négyes pont, a január 31-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ha nincsenek megjegyzések az ülés végéig, úgy ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Az ötös napi rendi ponttal kezdjük a 2020-ig tartó időszakra szóló cselekvési program, a jólét bolygónk felélése nélkül elnevezésű általános uniós környezetvédelmi program. Daciana Oktávia Sárbó, a vélemény előadója, és Erről a vélemény tervezetről fogunk a mai ülésen beszélni. Mint említettem, itt egy általános jellegű cselekvési programról van szó, amely 2020-ig tart. Ez a cselekvési program a hetedik ilyen program. Különböző keretprogramok megvalósultak már, és az NV az illetékes szakbizottság mi pedig vélemény formájában fogalmazzuk meg a véleményünket. Oktávia asszonynak adom meg a szót, és utána elkezdjük a vitát. Holnap van a módosítók benyújtásának határideje, március 5-e déli 12 óra. Március 18-án, 19-én fogunk szavazni a véleményről, és az nv ben pedig április 24-én lesz majd a szavazás. Parancsoljon! Köszönöm szépen! szeretném mutatni a véleménytervezetemet. Az Európai Bizottság új cselekvési programja kitér az összes olyan célra, amelyen én itt az anyagban is foglalkoztam, annak érdekében, hogy az átmenet egy olyan gazdaság felé zokkenőmentes lehessen, amely a környezeti tőkét jobban óvja. illetve az egészségi szempontokat is jobban figyelembe veszi. A környezetvédelmi ágazat jelentős kihívások elébe néz. Például az egész világon növekedett az élelmiszerek iránti igény, nagyon fontos a szegénység csökkentése, illetve a globális felmelegedés kérdése. Ez az ágazat 9,5 széndiokszid eh, százalékáért felelős a széndiokszid kibocsátásnak. Hogyha megnézzük a számokat a 90-es évek elején, akkor csökken a kibocsátás. A mezőgazdaság, illetve az erdőgazdálkodás jelentős szerepet játszanak a széndiokszid megkötésében. Itt természetesen a fenntartható mezőgazdaságra gondolok. Az Európai Parlament a Horizont 2020-as dokumentumban felhívta a figyelmet arra, hogy a mezőgazdaság és a kutatás, valamint az innováció nagyon fontos szerepet játszanak a széndiokszid kibocsátás csökkentésében, illetve a globális felmelegedés hatásainak kiküszöbölésében. Az európai mezőgazdaságnak kevesebb forrásból kell többet termelnie, éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő módon használjuk ezeket a forrásokat, illetve próbáljuk meg elkerülni az élelmiszer pazarlást. Külön szempontot kell szánni a különböző pólusok kialakításának, a mezőgazdaságnak nagyon fontos szerepe van, a növényvédő szereknek jelentősen negatív a hatása, például a méhekre nézve, és fontos, hogy ezeket a növényvédőszereket megtiltsuk. Nagyon fontos éppen ezért, hogy a gazdákat kompenzáljuk. Az új csomagban három mezőgazdasági intézkedésre történt javaslat, erről szavaztunk a szakbizottságban is. Ez a diversifikáció, a zöld területek kialakítása. Ezek mind-mind garantálni hivatottak azt, hogy az európai mezőgazdaság fenntarthatóbb legyen. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok, mint például a biogazdálkodás, nagyon fontos, hogy több támogatást kapjon hiszen a környezetet kisebb mértékben károsítják, és jelentősen pozitív hatást fejtenek ki a fogyasztók egészségére. Nagyon fontos az láncot lerövidíteni, ez pedig nem csak azt jelenti, hogy a környezetet jobban megóvjuk, hanem mindez javára válna a fogyasztóknak is, hiszen a fogyasztók magas minőségi helyi élelmiszereket vásárolhatnának, és a kis gazdálkodók szinte jelentősebb támogatást kaphatnának. A kis gazdálkodók jelentős forrását jelentik az európai mezőgazdaságnak. Köszönöm szépen a hozzájárulásokat, a figyelmüket, és természetesen várom megjegyzéseiket, véleményüket, illetve várom a módosítókat és az anyaghoz. Köszönöm. Molto bene, grazie Daciana, iniziamo il... Köszönöm szépen, Daciana. Elkezdjük a vitát. Tack. <clears throat> Och jag tycker... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez a környezetvédelmi program, amelyet a bizottság irányzott elő, szinte teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a mezőgazdaság és az erdészet tényezőjét. Ezeknek az ágazatoknak a megoldás keresésében szerepet kell kapniuk sok módosítót fogunk benyújtani, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos rámutatni, hogy szoros a kapcsolat a mezőgazdaság és a környezetvédelem között. Hogyha a társadalmi vonatkozásokról beszélünk, akkor a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan lehet a növekedést biztosítani és hogyan lehet élelmiszert termelni, és ezeket a termékeket visszajuttatni a föld felhasználóknak. Ez a legfontosabb körforgás. Az újrafelhasználásban nagyon lényeges, hogy, a, hogy ez vonatkozzon a felhasznált vegyszerekre is európai szinten még több kutatásra van szükség, hogy mindezt biztosítani tudjuk, illetve azt tudjuk biztosítani, hogy ezek a természetes körforgások érvényesüljenek. Úgy látszik, hogy manapság megszakadt ez a folyamat. Van egy másik fontos kérdés, amiről ma beszélnünk kell, az erdészet. Az erdővel kapcsolatosan nagyon városias elképzelésünk van, urbánus elképzelésünk, azt gondoljuk, hogy jól felveszi a széndiokszid kibocsátást, de mindig elfeledkezünk arról, hogy az erdők nagyon lényeges szerepet kapnak megújuló energiaforrásként is. Nem sokára 10 millióra növekszik, 10 milliárdra növekszik az a föld lakossága, nagy kérdés, hogy egyáltalán miből fogunk élelmiszert és ruhákat készíteni egy ilyen népesség számára. Az erdők nagyon fontos erőforrást jelentenek. Nem csak papírról van itt szó, vagy a felhasznált faanyagról, amit ki lehet termelni az erdőkből, de mire a szavazáshoz eljutunk, kérem, hogy vegyék figyelembe a javaslataimat, és addigra ezekkel elkészülök. Tehát ezt a körforgást kell biztosítani, és az összhangot a városi élet, a vidéki élet, illetve az erdők élete között, és az erdőt nem csak kulturális vagy természeti erőforrásként kell tekinteni, hanem nagyon fontos a jövőnk biztosítása szempontjából is, hogy még több nem toxikus, megújuló alapanyagot nyerjünk és állítsunk elő, mindazok a termékek, amelyeket olajból állítunk elő, erdészeti termékekből is előállíthatók lennének. Köszönöm. Köszönöm. Sonorevole e poi Andrew. Köszönöm. Carson asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Szárbu kollégának is ezt a jelentést. A környezetvédelmi cselekvési program természetesen a mezőgazdaság minden részét is érinti. Fontos tudni azt, hogy mit gondolnak a városok az erdőgazdálkodásról, mit gondol a társadalom általánosságban a mezőgazdaságról. Ezt is fontos tudnunk, hiszen mindennen lehet javítani. A bizottságnak intéznék néhány kritikus megjegyzést a környezetvédelmi akcióprogram tekintetében. Sokan negatívum ebben, és nem tudom, hogy erre szükség van-e. Fontos, hogy megfogalmazzuk a célokat és a kívánságokat, hiszen csak így tudunk előbbre lépni. De le kell írnunk azt is, hogy milyen út vezet a célhoz. Ez pedig a politika feladata itt fel lehet tenni nyilvánvalóan azt a kérdést is, hogy az itt felvázolt utat kőbe lehet vésni, vagy kell levésni, vagy pedig inkább a, olyan programot kell létrehozni, amit időközben lehet módosítani, korrigálni, hogyha új ismeretek merülnek fel. Tehát itt egyfajta mobilitásra, rugalmasságra szükség van, és hogyha már az út analógiát használjuk, akkor olyan kövekkel kell ezt felkövezni, amelyek talán műanyagból vannak és változtathatók. Az európai környezetvédelmi jog tagállami átültetése a másik kérdés. Itt is javulásra van szükség, erre is fontos koncentrálnunk. Nagyon lényeges, hogy kikényszerítsük a jogszabályok betartását. Ez fontosabb, mint állandóan új környezetvédelmi jogszabályokat megalkotni, amelyeket azután megint csak nem ültetnek át megfelelően. A meglévő joganyagot kell tehát alkalmazni, és a célokat pontosan kell meghatározni. Nem szabad, hogy persze, hogy minden csak negatívan értékeljük, és figyelmen kívül hagyjuk a pozitív változásokat. Ez a pessimista hangvételt, a javaslatnak ezt a pessimista hangvételét egy kicsit vissza kellene szorítani, és egy kicsit nagyobb eufóriára is talán van lehetőség. Valamennyien fel kell, hogy tegyük azt a kérdést, Európa az elmúlt 20 évben, 20 évben tulajdonképpen mit tett, mit sikerült elérnünk nem tudunk talán mindenkit fellelkesíteni azzal, amit erre a kérdésre tudunk válaszolni. Persze nagyon sok jó szabályt hoztunk meg, és ezeket már alkalmaztunk is, még akkor is, hogyha vannak hiányosságok az átültetésben, mint például a vízkeret irányelv esetében, ez nyilvánvalóan így van, de ezért ne az EU-t kell hibáztatni, hanem ezért a tagállamok beli rossz ellenőrzés hibáztatható elsősorban. Sokszor követeljük a talajvédelmi irányelv megalkotását. A bizottság mindig nagyon visszafogott eh, ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Én szeretném megragadni az alkalmat, hogy még egyszer kiemeljem. Nagyon sok eh, európai előírás van, ami a talajvédelmet szolgálja. Növényvédelem, azután van egy külön irányelvünk a bányászati hulladék ártalmatlanításáról, az eh, árvízvédelemről és nagyon sokféle módon vannak tehát szabályozások a talajvédelem területén is, hogy ellentétben a levegővel eh, és a vízzel a talaj ugye nem mozog, eh, nem, ezért ott helyben kell védeni, ahol van, és a tagállamok felelőssége és kötelezettsége ez elsősorban. Nagyon jó, hogy a jelentéstevő hangsúlyosan kezeli az élelmiszerpocsékolás kérdését. Nyilvánvalóan ezt nagymértékben vissza kell szorítani, ezt Árbaszony is támogatja. Etikailag, ökológiaiak semmiképpen nem eh, képviselhető ez a jelenlegi mértékű pazarlás. Ehhez persze nagyon széles eh, körű eh, társadalmi vitára van szükség, és európai szintű koordinációra annak érdekében, hogy a termelőtől kezdve egészen a végfolyamig fogyasztóig javítani tudjuk az egész eh, ellátási eh, lánc működését. Jó hatékonyabbaknak kell lennünk. És végül többet kell előállítanunk annak érdekében, hogy mindenki jól lakhasson. Az élelmiszerellátási lánc kapcsán azt is olvashatjuk a jelentésben, hogy nagyobb fenntarthatóságra van szükség a termékek értékesítésében, piacra jutatásában is. Megragadom az alkalmat, hogy a regionális termelést és a regionális élelmiszer értékesítést talán még pozitívabban emeljük ki. És amit az előbb is jeleztem, a negatív megjegyzések mellett azért mindenképpen szükség van pozitív megállapításokra is, hogy ne egy kakafónia legyen, hanem végül is a szép melódia csendüljön ki a különböző elemekből. Hogyha például az én hazámra gondolok, Németországra, 1990 óta 18%-kal sikerült csökkenteni az UHG kibocsátást, a nitrát felhasználás is csökken, tehát nem nulláról indulunk, és nem kell itt nagy panasz áriákat énekelnünk, hanem ami hibás, ami problémás, ezt meg kell vizsgálni, és azután jobb irányba kell elmozdulnunk az Agri Bizottságban. Ennyit szerettem volna elmondani erről a véleményről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Számos kihívással nézünk szemben, világszinten nagyon fontos megfelelő élelmiszereket, elég élelmiszer biztosítani a világ lakossága számára, viszont ezt korlátozott forrásból kell megoldani. Többet kell tehát termelni, és magasabb szinten. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, és jelezni szeretném azt, hogy nagyon fontos, hogy az éghajlati felmelegedés elleni küzdelemben is fontos szerepe van a mezőgazdaságnak, és osztozom az elemzésében. Nagyon fontos megkötni a széndiokszidot, és a növények erre nagyon alkalmasak. Nagyon fontos innovációt, kutatást megvalósítani ezen a területen, és éppen ezért eh, ebben egyetértek a jelentéstevővel. A KAP eh, reformjában nagyon fontos szerepet játszik a zöldesítés, a második pillér nagyon fontos olyan gyakorlatokat erősíteni, amelyek pozitív hatást fejtenek ki. Nagyon fontos az élelmiszer pazarlást is megakadályozni úgy érzem, hogy az aspektusok, amelyeket a több összegzett kielégítőek, illetve a FOL jelentést szeretném még megemlíteni, és a Lion jelentést a kap jövőjéről 2013 után. Úgy érzem, hogy a mezőgazdaság kialakítása illetve alakulás a, a háború óta tovább jelenlegi formájában nem tartható fenn. Tíz éve eh, egyre inkább fogyóban vannak bizonyos erőforrások, a foszilos eh, energiahordozók eh, pedig egyre drágábbak, a kémiai anyagok egyre um, nagyobb teret kapnak, és bizonyos molekulákat egyre drágábban lehet előállítani rosszabbodik a talaj minősége, a biodiverzitás sokszínűsége is csökkenőben van. Tehát nem csak bizonyos gyakorlatokat kell megvalósítani, de a teljes mezőgazdasági modellt, és éppen ezért döntéseket kell hoznunk. Nagyon fontos szisztematikusan kell a kérdést megközelíteni, amely együtt kezeli a vízminőség, a talajminőség kérdéseit, illetve a biodiverzitás kérdéseit is. Nagyon fontos, hogy beruházások valósuljanak eh, meg a mezőgazdaságban és a biogazdálkodásban is. Technológiai elő innovációra van szükség, illetve paradigma változásra a termelékenység egyre inkább a természetes működőképességre fog támaszkodni, és nem a vegyipar fejlődésére. Nagyon fontosak az organikus eh, anyagok a földben, és ez nem csak a biogazdálkodásra igaz, hanem a bio és a konvencionális eh, termelési módozatok közötti sávra is, illetve az erdőgazdálkodásra. Az új mezőgazdasági módszerek előnyabban rejlik, hogy ezek fenntarthatóak, amik eh, a termelékenységi mutatókat illetik, illetve a környezeti hatásokat. A KAP reformján dolgozunk, és nagyon fontos, hogy technológiai jellegű intézkedések is kísérjék ezt az átmeneti időszakot az új gazdálkodási formák felé, amelyek különböző gyakorlatokat egyesítenek. Nagyon fontos, hogy ezt progresszív módon vezessük be, de mostantól kezdve, is ne várjunk tovább. Ez a megközelítés globális jellegű megközelítés, amely a biodiverzitás, a talaj és vízminőség, valamint a szennyezés kérdéseit is felöleli. Ezek az új gazdálkodási formák lehetőséget teremtenek majd arra is, hogy új piacokat nyissunk meg, illetve a megújuló energiaforrások területén is ez legyen igaz, munkahelyek születhessenek, és a zöld vegyiparban is ugyanez legyen jellemző. Ezen okok miatt nagyon fontos a kap reformjának megvalósítása, részletes megvalósítása, és mint említettem, a beruházások, az innováció kérdése, az európai partnerségek kialakítása, amelyet már a második pillérben is láttunk. Nagyon fontos a kutatásba befektetni, mégpedig eh, jelentősebb módon, annak érdekében, hogy fenntarthatóbb gazdálkodási eh, módszerek terjedhessenek el. és nagyon fontos a képzés módjának átalakítása is. Köszönöm szépen, Elizabeth Köstinger. Köszönöm szépen, és én is köszönöm a jelentés bemutatását. Az előttem szólók már említettek néhány kritikus kérdést. Én is fontosnak tartom, hogy a pozitívumokról is beszéljünk különösen ott, ahol az élelmiszerekkel kapcsolatos eh, pocsékolásról, pazarlásról van szó. Nagyon fontos, hogy eh, EU szinten eh, még határozottan lépjünk fel ez ellen. A negatív hangvétel megközelítés, ami tetten érhető a jelentésben a mezőgazdasággal és az erdőgazdálkodással kapcsolatban, szerintem helytelen út a problémák kezeléséhez. Ahogyan Paulsen képviselő is elmondta, a mezőgazdaság nem a probléma, hanem a megoldás része. Tudjuk, hogy sok tagállamban különböző ösztönző rendszerek, mint az agrár környezetvédelmi programok jelentős előrelépést hoztak a mezőgazdaságban. Szerintem ezt túl kevéssé veszi figyelembe a jelentés. Leszögezi ugyan, hogy a jelenlegi izöldítésre vonatkozó javaslat javaslatok fontosak és üdvözlendők, de fontos szerintem azt is megemlíteni, hogy ezek az intézkedések visszalépést jelentenek azokban az országokban, amelyek a múltban már nagyon sokat tettek a mezőgazdaság környezetbarátabbá tétele érdekében. Határozottan az a véleményem, hogy az ösztönző rendszerek mindig sokkal jobbak a kényszerítő intézkedéseknél. Az Európai Unió egyetlen szakpolitikai területén sem kötődik annyi minden a környezetvédelmi intézkedésekhez, mint éppen a mezőgazdaságban, az agrár környezetvédelmi programok kapcsán. Az EU úttörő szerepe a klímavédelem területén nagyon eklatáns, de ez nem emeli ki eléggé a jelentése. Nemzetközi szinten más államok túl kevés engedményt tettek az UHG gázok visszaszorítása érdekében. Itt már a múltban is mi nagyon sok sokat tettünk, és ez a helyes, ez a jó, helyes út, de globálisan nézve azért ez, ez még nem vezet el a nagy végső megoldáshoz. Amikor kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekről van szó az EU-ban, mi a harmadik országokkal kapcsolatban mindig hangsúlyosnak tekintjük a környezetvédelmi kérdéseket, és ezt a kereskedelmi egyezményekben is mindig tükröztetjük, ezt is ki kellene emelni a jelentésnek. Szintén nagyon fontos, hogy az EU erdészeti stratégiának jelenleg zajló áttekintésé nem szabad, hogy szembe menjen az agrárkörnyezetvédelmi erőfeszítésekkel. Itt, amikor már a nagy egészet elfogadjuk, akkor nem lehet, hogy egyes passzusok egymásnak ellent mondjanak, és ezt már megelőzni kellene. Hogy gondoljuk, hogy az általánosságban a mező és erdő gazdálkodással kapcsolatos helyzet tehát annyiban mindenképpen pozitívan kell ismertetni, hogy ez megfelelő életlehetőségeket biztosít. Probléma nem a mező és erdőgazdálkodásban a termelés növelése, hanem a használattal kapcsolatos problémák gyakran a földhasználat kapcsán figyelhető meg a biológiai diverzitás nagymértékű csökkenése. Ezt a szempontot is figyelembe kell venni. És nagyon örülnék annak, hogyha a jelentés tevő a javaslataimra pozitívan reagálna. Elizabeth Martin Osling. Köszönöm szépen, Martin Aniston. Vannak olyan tagjai ennek a szakbizottságnak, akik mindig pozitívnak találják ezeket az új gazdálkodási formákat, illetve a megoldást látják ebben. Nem, ért, nem gondolom azt, hogy a mezőgazdaság csak megoldást jelent, hanem a probléma egy részét is jelenti. Én gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, nagyon sok pontot összegzett ebben a jelentésben, amely túlmutat a korábbiakon. Nagyon örülök annak, hogy az utolsó bekezdésben a proteinimportokról is említést tesz, hiszen nagyon sok vitában ez nem kap megfelelő, megfelelő figyelmet. Nagyon fontos kérdés az, hogy mennyit importálunk a mezőgazdaságban, és mennyi importra van szükség ahhoz, hogy fenntartsuk az európai mezőgazdaságot, tehát erről a kérdésről beszélnünk kell. Éppen ezért ezt a pontot csak támogatni tudjuk, de hát, igenis fogalmazunk meg a kritikát, és ne csak pozitívumként említsük a mezőgazdaságot a rövid ellátóláncok kérdése minden vitának a részét eh, kell, hogy képezze, gondoljunk csak a lóhús botrányra, és természetesen fel kell vetni itt is a kérdést, hogy a mezőgazdaság a megoldás részét jelenti -e, vagy a problémát ebben az iparosított eh, kereskedelmi láncban. Tehát nagyon fontos itt is feltenni a kérdést, hogy mindez a megfelelő irányban mutat-e. Minden jelentésben szerepelnie kell az élelmiszer pazarlásnak, minden mezőgazdasági jelent, jelentésben, hiszen a mezőgazdaságnak egyre többet kell termelnie. Ez igaz, de ez nem jelentheti azt, hogy a, az ipari gazdálkodási formákkal kell többet termelnünk, hanem ökológiai szempontból eh, kell fenntartható rendszereket kialakítanunk. Tehát nagyon fontos, hogy a mezőgazdaságban a hatékonyságot növeljük, hogyha az élelmiszerek 50%-a nem úgymond a tányéron jelenik meg, hanem más kerül belőle előállításra, akkor itt is felmerülnek nagyon fontos problémák, és nagyon fontos a források kérdését is megemlíteni. Én szeretnék egy pontra kitérni, amely már elhangzott a talajvédelem kapcsán, mi szerint a talajvédelem nem jelenik meg az európai jogban. Vannak olyan tagországok, és én is egy olyan tagországból jövök, ahol a talajvédelem igenis fontos, és igenis érinti az európai mezőgazdaságot, és a nemzeti blokkoló folyamatok akadályozzák meg azt, hogy itt tovább tudjunk lépni. Nem tehetünk úgy, mintha ez a probléma nem lenne meg, és a nemzeti érdekeken túl kell látnunk, hiszen a talajvédelem igenis európai keretet érdemel. Köszönöm. Köszönöm szépen Martin, Megines asszony, aztán a következő felszólaló készüljön. Köszönöm ezzel a témával kapcsolatosan. Ez egyébként egy másik véleményhez is kapcsolódik, amit ez a szakbizottság fog készíteni. És ezért következetesnek kell lenni, hogy a kettő nem mondjon ellent egymásnak, ami a módosítókat illeti, hogyha az intenzív szót az unsustainable-lel helyettesítjük, akkor olyan szektorokban, mint a közlekedés, ott nem mondjuk, hogy egy rendszer jó vagy rossz, nagyon sok ilyen rendszer van, ami fenntarthatatlan, úgyhogy szerintem a jelentésben figyelembe kell venni, hogy minden modern rendszernek vannak jó és rossz vonásai, ezen változtatni kell ezen a szövegen. A, az élelmiszerpazarlással kapcsolatosan egyetért mindenki abban, hogy ez probléma. Szó esett arról, hogy 50 kerül a szemetes ládákba, és nyilván akkor ezzel a rendszerrel gond van, de azon is el kell gondolkodni, lehet, hogy az olcsóság okozza ezt. Ami az ellátási lánc rövidségét illeti, illetve a rövid ellátási láncnak az előnyben, előnyben részesítését, ha megnézzük a lóhúsbotrányt, akkor valóban érdemes lehet megfontolni, hogy biztonságosabbá és rövidebbé tegyük az ellátási láncot, ezt támogatjuk. Az ötödik módosítás arról beszél, hogy a modernizációt kell ösztönözni, hogy innovatív módszereket és technológiákat alkalmazzanak a gazdaságokban, ezzel az az aggályom, hogy sok probléma a modernizációs gyakorlatokból adódik, hiszen akkor még nem tudtuk, hogy milyen következménye lesz ezeknek a módszereknek a bevezetésének. A kezdeményezés a fenntarthatósággal kapcsolatosan azért előnyös, mert be tudjuk vonni a gazdálkodókat ebbe az eszmecserébe, a vitába, hiszen ők vannak a legjobb helyzetben, hogy a megoldást megtalálják, és ez a jelentés eh, ezzel a ponttal is kell, hogy foglalkozzon. És még egy szót eh, a közjavakra fordított eh, kifizetésekkel kapcsolatosan az élelmiszert is így kell tekinteni. A piaci viszonyok nem lehetnek kizárólagosak. Szó volt arról, hogy közvetlen kapcsolat legyen az a termelők és a fogyasztók között, ez a hetes módosítóhoz kapcsolódik, ezt kell ösztönözni, de gondolkodjunk reálisan arról, hogy a legtöbb ember hogyan vásárol élelmiszert, hol vásárol, és hogyan lehet ezt a rendszert működőképessé tenni. Azok, akik közvetlen kapcsolatban vannak a gazdálkodókkal, nyilván a kisebbséget képviselik, és a legtöbb ember elsősorban a szupermarketekben vásárol és ezeket a nagy élelmiszerellátó láncokat inkább a, a megoldás részévé kell tenni, mint a probléma részévé. Köszönöm. Köszönöm. Maria, Peter Jár következik. Én is köszönetet mondok a jelentéstevőnek az végzett munkáért. Néhány megjegyzést szeretnék tenni. Az első, megjegyzésem tulajdonképpen a hangulattal függ össze. Én is azt mondanám, ahogy, mint, ahogy elhangzott, hogy a mezőgazdaság is azért mégis a megoldás része. A célainkat máshogy nem tudjuk elérni. Jobb, hogyha a mezőgazdaság, és még konkrétabban a gazdák segítségével próbáljuk meg elérni az egyéb területen kitűzött céljainkat. A környezet védelem természetesen szerepet játszik itt is, és 1990 óta nagyon sok minden történt Németországban is, vagy ott különösen a gazdák önkéntesen részt vesznek agrárkörnyezetvédelmi programokban, ezen az úton kell tovább haladnunk. A második megjegyzésem, a környezetvédelemre széles területen van szükség, nem pontszerűen hogyha a terület, a föld terület bizonyos részeit védjük csak, annak nem lesz hatása. A környezetvédelemnek az egész földterületre ki kell terjednie. A következő megjegyzésem zárt kör folyamatokra van szükség. Ahogyan mondani szoktuk, nem szabad túlzottan szakzsargont használva ökológiai szempontokat figyelmen kívül beszélni a mezőgazdaságról. Ami a fehérje importot illeti, tudjuk, hogy a fehérje import egy része nem fenntartható mezőgazdaságból származik olyan országokból, ahol az őserdőket írtják ki. Másrészt mit is mondjak, hiányzik belőlünk a bátorság, vagy nincsenek érveink hogy végül is a hulladékot használjuk fel fehérje takarmányként. Azt hiszem, hogy még arról is vitatkoznunk kellene, hogy az évente keletkezett hulladék mennyiséget talán túlértékeljük annak érdekében, hogy jó pontokat szerezünk ökológia területén. És még egy megjegyzés, új technológi, technológiákba történő beruházások. Mindig vigyáznunk kell, hogy nehogy felosszuk jó és jó mezőgazdaságra a mezőgazdaságot. Az igazság ugye mindig a fekete és a fehér között van. Új lehetőségeket is kínál a mezőgazdaság az új technológiákkal összefüggésben. Ez a ugye, precíziós mezőgazdaság a talajjal, a szükségletekkel összhangban lévő mennyiségű műtrágyát szabad csak felhasználni, ennek a jelentőségét sem szabad alábecsülnünk. Majd segítek én is még a szöveget jobbítani, véglegesen megfogalmazni. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollégák. Most megadom a szót a bizottság képviselőjének, Andrea Vettori Nak, aki a DGMV-t, a Környezetvédelmi Főigazgatóságot képviseli, és azután visszaadom majd a szót a többi felszólalónak. Köszönöm szépen, és köszönöm elnök úr, hogy szót kaptam. Hárbó asszonynak pedig köszönöm a tervezetet, a véleménytervezetet, amelyet a szakbizottság nevében készített. A bizottság célja a hetedik környezetvédelmi akció tervel kapcsolatosan az volt, hogy egy szakpolitikai keretet alkossunk arra nézve, hogy megmutassuk, hogy a különböző aspektusok a különböző szakpolitikákból hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és mindez hogyan járul hozzá nem csak a környezetvédelem javításához, hanem az Európai Uniós állampolgárok jólétéhez a fenntarthatóság és a helyi gazdaságok támogatása a biodiverzitást is támogatja, illetve a környezeti, a környezet egészséges mi voltát, és csökkenti a veszélyes vegyi anyagok jelenlétét a környezetben. A cél az volt, hogy prioritásokat alakítsunk ki. 2020-ig ezeket a célokat el kell érni, együtt a tagállamokkal, az EU intézményekkel, a regionális és helyi hatóságokkal, valamint az érintettekkel, és nyilván maguk a termelők is nagyon fontos résztvevői ennek a folyamatnak, a környezetvédelmi erőfeszítéseknek. A program szerkezete egy elemzésből indul ki, a helyzet elemzéséből, amelynek alapja az Európai Környezetvédelmi Ügynökség elemzése. Azután a hiányosságokat elemezzük, a végrehajtási hiányosságokat, és aztán a legfontosabb fellépéseket, intézkedéseket kialakítjuk 2020-ra nézve, és ezért elsősorban a prioritásokra kell összpontosítani, nem annyira a javaslatok hosszú sorára, vagy részletes kezdeményezésekre. Nagyra értékeljük a jelentés tervezetben azt, hogy hivatkoznak az élelmiszer pazarlásra is. Ez nagyon fontos eleme egyébként a bizottsági közleménynek is. A következő hónapokban fog megjelenni ezzel kapcsolatosan egy javaslat. És nagyon lényeges számunkra, hogy a fenntartható mezőgazdaságot is figyelembe veszik ezen a területen. A talajvédelem nagyon fontos kérdés. Számunkra a talaj minősége alapvető tényezője a mezőgazdaságnak, a szén megkötésnek, a víztisztításnak, a fenntartható környezetnek és mezőgazdaságnak, ezért a jövőre nézve a környezetvédelmi politikában fontos szerepet fog kapni. Ami a módosítókat illeti, általánosságban támogatjuk ezeket, legalábbis a legtöbbjüket. A harmadik módosító javaslatnál szeretnénk, hogyha a talajban lévő szerves anyagra utalnánk, nem pedig a talaj termékenységére, hiszen az utóbbi megfogalmazás elősegítheti azt, hogy a fenntarthatósági szempontok csorbát szenvedjenek. Az ötös módosítóval kapcsolatosan egy nagyon fontos elemet említenek a mezőgazdasági politika jövőjével kapcsolatosan, de nem szabad ezt a mezőgazdasági gépeknél az energiahatékonyságra leszűkíteni ezt a témakört. Aztán a hetes módosítóval kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy a közvetlen kapcsolat a termelő és a fogyasztó között hozzájárulhat a termelés és fogyasztás fenntarthatóbb báválásához, és ahogyan nagyon sokan helyesen megállapították, valószínűleg ez lesz az egyetlen módja annak, hogy ezt a célt elérjük. Végül pedig az élelmiszer pazarlással kapcsolatosan, vagy pocsékolással kapcsolatosan a határidő 2025 addig kell az Európai Unióban megfelelő szintre visszaszorítani az élelmiszer veszteségeket, és az Európai Parlament számára a határidő, ami egyébként az erre vonatkozó jelentésben, a Salvatore Carona féle jelentésben is szerepel, ezt 2011-ben fogadta el a parlament, ugyanezt a célkitűzést 2025-re irányozta elő. 30 helyet, 2030 helyet ezt ez a mostani álláspont. Végül pedig a támogatásokkal kapcsolatosan egyetértünk a módosításokkal, amelyeket az jelentéstevő javasolt. Úgy gondoljuk, hogy ez túlságosan korlátozná a mezőgazdasági támogatásokat. A káros támogatások olyan területekre is kiterjednek, mint a céges autók, vagy más ösztönzők, mint például a fosszilis üzemanyagokra vonatkozó ösztönzők, úgyhogy mi ezt nem akarjuk lekorlátozni a mezőgazdasági támogatásokra. Köszönöm szépen, és nagy kíváncsisággal várjuk majd, hogy hogyan folytatódik a vita, illetve hogy hogyan alakul a szavazás jövő héten. Köszönöm szépen, most pedig Szárbú kolléganőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. És szeretnék köszönetet mondani minden kollégának is a nagyon tartalmas javaslatokért és észrevételekért, megjegyzésekért. Egyetértek azzal, hogy nem lenne jó, hogyha negatív hangvételű lenne ez a jelentés. Valóban fontos, hogy a kollégák ez irányba mutató módosító indítványokat nyújtottak be. Nagyon világos célkitűzéseket fogalmaztak meg, valóban többet kell tenni. Örülök, amit elmondtak a mezőgazdaság, illetve az erdőgazdaság szerepéről, a környezetvédelem kapcsán játszott szerepükről. És valóban én is fontosnak tartom azt, hogy visszaszorítsuk az élelmiszer pazarlást. Én ezért emeltem ki, hogy mennyire fontos az ellátási lánc lerövidítése, a helyi regionális piacok erősítése, hiszen a helyben értékesített élelmiszerekkel csökkenteni lehet a szállítási szállításból adódó szennyezést, emissziót. Köszönöm tehát a megjegyzéseket, feljegyeztem mindent, és nyitottan örömmel várom a további eszmecseréket a kollégákkal, és remélem, hogy egy olyan javaslat készül majd el, ami mindenki számára megfelelő lesz. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök. Akkor most rátérünk a következő napi rendi pontra. A hatos napirendi pont az Európai Unió bű, pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 2011 évi éves jelentés, csalás elleni küzdelem. Janusz Wojciechowski a vélemény előadója, őt hallgatjuk most meg és utána megvitatjuk a vélemény tervezetet. Az illetékes bizottság a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság. A jelentés lényege talán az, hogy csökken a csalások száma, talán hatékonyabban sikerül behajtani a jogszerűtlenül kifizetett támogatásokat. 2000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 ez a jelentés a mezőgazdasági támogatások jogtalan felhasználására vonatkozik. 2011-ben a szabálytalanságokon belül, amely 2395 esetet tett ki, ezek közül 139-et jelentettek be csalásként. Összevetve a 2010-es évhez képest. A szabálytalanságok száma csökkent, a pénzügyi következmények azonban növekedtek. Itt 77 millió euróról beszélünk 2011-ben. A jelentésemben számos nagyon fontos problémára összpontosítottam. Különösen arra a tényre, hogy az Európai Bizottság jelezte azt, hogy a tagországi információk nem mindig teljes mértékben megbízhatóak. És az Európai Bizottság ezt ki is jelentette, illetve jelezte azt, hogy bizonyos tagországokban a szabálytalanok száma, illetve a visszaélések száma igen magas, illetve van, ahol ez alacsony. Ez azt jelzi, hogy ugyanazt a helyzetet máshogy és máshogy értékelik a tagországok, tagországtól függően. Van, vannak olyan tagországok, ahol egy adott esetet szabálytalanságként értékelnek, másutt azonban nem. Úgy érzem, hogy az Európai eh, Bizottságnak meg kell vizsgálnia a jelentés és elszámolási rendszereket annak érdekében, hogy a tagországok egységes gyakorlatokat valósítsanak meg. Ami a minősítést, az eljárások eh, kapcsán illeti, nagyon fontos, hogy eh, a jövőbeni szabálytalanságok ellen felvegyük a küzdelmet, visszaélésekkel szemben is, és eh, itt ne csak statisztikai eszközöket és intézkedéseket alkalmazzunk, hanem megvizsgáljuk a különböző mechanizmusokat, illetve struktúrákat, amelyek ezek mögött vannak, különösen a súlyos a visszaélési eseteknél. Általában véve, hogyha megnézik ezeket a szabálytalanságokat, akkor a végkövetkeztetéseinket statisztikai adatokra alapozzuk, Idézem, Tuvim kolléga véleményét, illetve egy lengyel költő azt mondta, hogy három típusú hazugság van, van az általános jellegű hazugság, egy olyan hazugság, amelyre felesküszik valaki, illetve vannak statisztikai jellegű hazugságok. Mikor statisztikai adatokkal rendelkezünk, akkor ez nem ad mindig megfelelő képet, elfedíti a tényleges képet, tehát nem szabad mindig a statisztikai felmérésekre támaszkodnunk, amikor az adott helyzetet értékeljük. Éppen ezért az Európai Bizottságnak ezt minőségi szempontok alapján is meg kell vizsgálnia. Nem ismerjük túlságosan jól az aktuális helyzeteket, nem tudjuk a problémákat, Éppen ezért a statisztikai adatok mögé kell tekintenünk. Én megpróbáltam ezt jelezni a jelentésemben. Úgy érzem, hogy ebben ennyiben foglalnám össze a legfontosabb pontokat. Tehát az adok megbízhatósága még hagy kívánni valót maga után a tagországok részéről, mivel különböző feltételeket alkalmaznak tehát a különböző kritériumokat, és a statisztikai megközelítés nem elégséges, és úgy gondolom, hogy részletesebb elemzésre van szükség a tagországi helyzetek kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen. Alelnök úr. Jár, Péter. Csak egy nagyon rövid megjegyzésem van. Egyrészt köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. A jelentéstevő úgymond fején találta a szöget a legfőbb kérdésekben, és vannak olyan pontok, ahol még egyértelműbben kell fogalmaznunk, hogyha az Európai Unióban nem létezik egységes definíciója annak, hogy mikor tekintünk valamit csalásnak, illetve milyen esetben kell jelenteni a csalást, akkor elfelejthetjük a statisztikai adatokat, ezek a számadatok nem megbízhatóak, és az is elképzelhető, hogy ilyen módon a tagországok egy furcsa versenybe kerülnek egymásra, miszerint minél kevesebb csalást jeleznek, annál jobb helyen állnak. Tehát a bizottságot fel kell szólítanunk arra, hogy alakítson ki egy csalási jelentési rendszert, mi alapján kell definiálniuk a csalási eseteket a tagországoknak és jelentőniük hiszen így vannak, akik jelentenek bizonyos csalás eseteket, vannak, akik pedig nem, és ha valaki jelenti a csalást, és ezért kerül buta helyzetbe, akkor ez rossz példát statuál más tagországok számára, és arra biztathatja őket, hogy ők is kevesebb csalási esetet jelentsenek a bizottságot arra ösztönzöm, ha statisztikai adatokat készítenek és gyűjtenek, akkor nagyon fontos, hogy konkrét módon definiálják az adott eseteket is. Egyébként nem ér semmit ez a statisztikai adat. Németországban van azt mondják, hogy az ember csak annak a statisztikának higgyen, amit saját maga hamisított meg, azaz a hazugságnak és ez nem jó, tehát konkrét definíciókra van szükségünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, jár kolléga. Van-e valaki még, aki szót szeretne meg, Guinness kolléganő? A question really, I'm concerned. Csak egy olyan kérdésem van, ami a negyedik bekezdéshez kapcsolódik. Egy kicsit aggályos számomra, hogy az előadó azt mondja, hogy az egyik tagállamban csalásként elismert esetek egy másikban jogszerűek lehetnek. Én erre példát is szeretnék látni, mert ez, ebből úgy tűnik, mint hogyha nekem úgy tűnik, hogy ez azért lehetetlen. Hogyha ez valóban így van, akkor ezt még jobban ki kell fejteni. Van-e esetleg példa a, erre, hogyha van ilyen eset, akkor többet kell tudnunk róla, Egyébként nem szabadna ezt megengedni, hogy bizonyos esetekben valami csalásnak minősüljön az egyik tagállamban, a másikban pedig törvényesnek. Köszönöm szépen, Mária. Nagyon lényeges ez a kérdés valóban. Hallgassuk meg a választ. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak, hogy nagyon fontos kérdésekre irányította rá a figyelmet. És az előző felszólalóval járúrral is egyetértek már, ami a statisztikákat illeti. Kétlé úr úgy határozta meg a statisztika művészetét, mint a pontos hazugság művészete. Nem csak a statisztikai jellemzéseket kell tehát itt figyelembe vennünk, de azért ez a jelentés az lehetővé teszi, hogy megértsük, hogy a kapot miért kell egyszerűsíteni. Minél bürokratikusabb a rendszer, annál nehezebb átlátni a rendszert, és annál nehezebb rámutatni a szabálytalanságokra. Más valaki is beszélt erről, legutóbb Megginis asszony. Vagyis, hogy nagy kérdés, hogy hogy lehetnek ilyen óriási különbségek az EU különböző tagállamai között. Nagyon érdekelne, hogy erről az előadó, illetve a bizottság hogyan gondolkodik, hogy a kritériumok ennyire különböznek a különböző tagállamokban, már ami a csalások meghatározását és büntetését életi. Köszönöm. McIntyre asszony. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenekelőtt szeretném Wojciechowski úrnak, a jelentéstevőnek megköszönni a munkáját. Minden bizonyal nagyon fontos, hogy koherens képünk legyen az egész EU-ra vonatkozóan. A többiekhez hasonlóan én is kitérnék a statisztikák definíciójára. Hazugságok, félhazugságok és statisztikák léteznek, szoktuk volt mondani. Úgyhogy nagyon hasonlóan gondolkozunk, úgy látszik a kollégákkal a csalás, illetve statisztikák ezen jellemzőiről. A pénzmosás kontextusáról sem szabad megfeledkeznünk, és itt a parlamentben a szervezetbűnözés, a csalás problematikájával az egész EU-ban kell foglalkoznunk. A közös agrárpolitika az EU költségvetésének nagyon jelentős része, ezért különösen fontos, hogy foglalkozunk a csalással. Az előttem szólókhoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy ahhoz, ahhoz hogy egyszerűbb és koherensebb legyen a monitorozás, egyszerűsíteni kell a kapot. Egyszerűbb szabályokra van szükség, hogy ezeket be is lehessen tartani az egész EU-ban következetesen mi pedig inkább arra hajlunk, hogy mindent túl bonyolítsunk. És ez is okozhatja azt, hogy különböző országok máshogy jelentik ezeket a statisztikai adatokat. Nagyon jó lenne, hogyha egyszerűsödnének a szabályok, hogy következetes, koherens fellépés legyen lehetőség az egész EU-ban. Még egyszer köszönöm a raportőr munkáját. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Akkor azt hiszem, a bizottság képviselőjének adhatom meg most a szót, sőt, ketten is vannak itt eh, a bizottságtól, eh, Van de Steen eh, úr az Olaftól először talán. Bizottság, parancsoljon. Még konzultálnak egymással? Üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen, hogy megadta a szót. Először is én is szeretném megköszönni a jelentést, a jelentéstevőnek. Néhány megjegyzést hagy tegyek én is. De talán először eh, bemutatkozném, eh, bemutatkoznék. Eh, Ben van der Fels vagyok az Olaftól, és a jelentésekkel foglalkozom, a jelentések elemzésével. Emellett hozzám tartoznak a statisztikák, néhányan az előbb ha jól értettem, a létező legnagyobb hazugságok, hazugságnak tartják a statisztikákat. Hadd reagáljak tehát az elhangzottakra. Először is eh, mi arra kérjük a eh, tagállamokat, hogy eh, sorolják be a szabálytalanságokat. Tehát egyrészt vannak szabálytalanságok, és azután van a feltételezett csalás kategóriája. Ide tartoznak a szándékosan elkövetett szabálytalanságok, tehát amikor tudatosan, szándékosan történik szabálytalanság, akkor azt már csalásnak minősítjük. A minősített csalás, illetve az a végleges csalás, amikor a bíróság is csalásnak minősített valamit. Tehát ez a szabálytalanság célzott, szándékos elkövetése, illetve a, a bíróság által is csalásnak minősített csalása, legfelső kategória. Az agrártermékekkel kapcsolatos egyik találkozókon vitattuk meg például azt, ami a negyedik pontban olvasható, és az elmúlt Mutual Assistance Irregularities in Agricultural Product elnevű találkozókon, tehát a kölcsönös jogsegély, az agrártermékekkel kapcsolatos szabálytalanságok találkozókon. Utoljára pont ezt a kérdést vitattuk meg, amit itt a negyedik pont ír le. Minden tagállam azt mondta, hogy az agrárágazatnak adott támogatások mindig megfelelnek az EU szabályoknak, ezeket a szabályokat kell alkalmazni, garantálni kell, hogy a szabálytalanságokról készült jelentésekben is ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák a tagállamok. Tehát ez nem lehet hogy amit az egyik tagállam jogszerűnek tart, az a másik tagállamban már szabálytalanságnak vagy csalásnak minősül. Nem, ez nem lehet, és ezért nincsenek is példák erre. És nagyon meglepne engem, hogyha valaki példát tudna ilyenre felhozni. Néha a tagállamok mm, nem számolnak be a már minősített szabálytalanságról, illetve nem, minős, nem tekintik azt szándékos csalás szándékával elkövetett szabálytalanságnak. A munkánk nak tulajdonképpen ez egy nagyon kis része, sokkal nagyobb ennél, nagyobb területet fed le a mi munkánk. Meg kell, a bizonyos rövid határidőket be kell tartani, Február 28-ig készülnek el, jönnek, készülnek el a jelentések a tagállamokban, illetve nyújtják be ezeket nekünk a tagállamok, és utána kell nekünk ezeket egy jelentésé összedolgozni. Persze ez nem jelenti azt, hogy további elemzéseket nem végzünk, sőt, sokkal többet is végzünk, sokkal több mindent elemzünk, mint ami a jelentésben olvasható. az alapvető elemzést eh, tehát elvégezzük, de nem a jelentés a megfelelő hely arra, hogy eh, az elemzéseink összes eredményét ebbe belefoglaljuk. Talán hasznos azt is megemlíteni, hogy az első pontban említett két eset mire is vonatkozik. A vizsgálat, a nyomozás 2003-ban indult, és mikor 2011-ben készült el erről a jelentés, közben ugye zajlott a nyomozás, és nem akartuk ezt kockáztatni. 2011 egyes jelentés, tehát nagymértékben befolyásolta a végső számokat, az összegeket, hiszen ezt tudni kell ahhoz, hogy jó képet kapjunk. Franciaország számolt be erről az esetről, ezt megtalálják a jábegyzetben. A másik eset Hollandiában történt, és idén 2012-ben készült kerülnek bele ezek a eh, csalás esetek a jelentésbe. Így az ez év jelentés eh, ezeket már tartalmazni fogja. Most átadom a szót kollégámnak. A eh, Peter Bader vagyok az Agri főigazgatóságtól. A behajtással, a jogosulatlan eh, kifizetett támogatások eh, visszaszerzésével kapcsolatos eh, munkánkról beszélünk a tényleges csalások bejelentése után nagy gondossággal kell a tagállamnak visszaszerezni, behajtani a jogosulatlanul kifizetett támogatásokat. Ezzel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen javult a helyzet az elmúlt években. A kap esetében közös az igazgatás, a tagállam, illetve a bizottság között, de gondolom azt is tudják, hogy a bizottság szeretne a következő költségvetési ciklusban tovább lépni, és új szabályokat is megalkotni a behajtásokkal kapcsolatban szeretnénk továbbfejleszteni az úgynevezett 50-50 szabályt, azaz az, hogy a nem behajtott pénzek 50%-át ráterheljük a nemzeti költségvetésre. Nos, az 50-50 helyett szeretnénk a 100%-os szabályra áttérni. Ez azt jelenti, hogy azt a pénzt, amit nem sikerült egy tagállamnak behajtania, azt teljesen ráterheljük ennek az or- erre az országra. Tehát 100 százalék lesz. Ez, amit ő arra hivatott ösztönözni az adott országok igazgatását, hogy még nagyobb erőfeszítésekkel próbálják behajtani ezeket a pénzeket. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm amit az Olaf és a bizottság képviselői elmondtak, és akkor most szeretném megadni a szót ismét Wojciechowski úrnak, és utána rátérünk a következő napi rendi pontra. Köszönöm szépen, biztos úr. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak eh, a véleményükért, azért amit elmondtak a jelentés tervezetemmel kapcsolatban. Megint hogy a negyedik pontról beszélt. Felvetette, hogy eh, hogyan lehet, hogy más kritériumokat alkalmaznak a tagállamok, hogy eh, más tekintenek csalásnak egyes országokban. Itt Amire hagyatkoztam, az tulajdonképpen a Költségvetési Bizottság egyik jelentése volt. Ebben a jelentésben a jelentéstevő is azt mondta, hogy akasztja az, hogy Franciaország, Németország, Spanyolország és az Egyesült Királyság milyen alacsony számú csalásról eh, számol be a jelentésekben. Azaz um, statisztikai szempontból nem teljesen egyértelmű a kép, ugyanis um, a csalások um, számát mindig arányos, arányosítani kell a gazdák, illetve a gazdálkodók uh, számához tulajdonképpen nem akarunk konkrétan egy tagállamot sem megnevezni, de azért úgy tűnik, hogy itt valami nem stimmel, és ezt tovább kellene vizsgálni. Az Európai Bizottság által elmondott, elmondottak fényében arra következtethetünk, hogy talán több időre van szükségünk ahhoz, hogy részletesebben megvizsgáljuk azt, eh, hogy hogyan eh, osztályozzák a szabálytalanságokat, illetve a csalást. Én a saját eh, tapasztalataimból, a lengyel tapasztalatokból tudok kiindulni, és elmondhatom, hogy a lengyel hatóságok nagyon aktívan részt vesznek az ilyen esetek kinyomozásában. 8000 esetről esettel foglalkoztak a felelős az illetékes hatóságok, és csak néhány esetben állapítottak meg csalást. Az esetek többségében olyan helyzetekről volt szó, hogy a gazdák tulajdonképpen már elavult régi adatok alapján nyújtották be az igényeket, és a térképek az új térképek nem voltak összhangban a régi adatokkal, de ebben az esetben nem szándékos, tudatos csalásról volt szó. Az illetékes hatóság talán egy kicsit túlzott látott neki ezeknek a, szabálytalanság, a szabálytalanságok vizsgálatának. Nem tudom, hogy a kollégáknak mi a véleményük, de szerintem egységesebb fellépése lenne szükség a tagállamokban akik szándékos csalást követnek el, azokkal szemben nagyon keményen és határozottan kell fellépni. De amikor nem szándékosan történik valamilyen szabálytalanság, bizonyos körülmények viat vagy hibát vétve, az ilyen gazdák ellen nem kellene így fellépni. Szerintem részletesebben kell foglalkoznunk majd ezzel a kérdéssel, még amikor erre lesz időnk, és remélem, hogy az én jelentésem tulajdonképpen egyfajta bevezetése egy olyan témának, amivel a jövőben még eh, többet fogunk foglalkozni. Lehetnek eh, különbségek a tagállamokban, és a statisztikák nem mindig tükrözik a valós viszonyokat. Grazie, grazie, vicepresidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Áttérhetünk a hetes napi rendi pontra, ez az üzemanyag minőségről szóló irányelv, illetve megújuló energiaforrásból előtött energiatámogatásról szóló irányelv. Gatfeld Ebél a vélemény előadója. Itt az illetékes szakbizottság az ENVI. A jelenlegi irányelv feladata a bioüzemanyagok kapcsán az üvegházhatást okozó gázok csökkentése. És itt egy második generációs bioüzemanyagokról van szó. A keret megmódosítása abban áll, hogy 2020-ig százalékát az üzemanyagoknak megújuló energiaforrásokból kell előállítani, és ez egy olyan javaslat, amely a jelenlegi beruházásokra is hatással van, és Gratfelder Béla kap szót. Még ma is élénken emlékezek arra, hogy néhány évvel ezelőtt ez a bizottság, és különösképpen az ön elődje, az akkori mezőgazdasági bizottságnak az elnöke Nil Peris úr milyen lelkesen támogattuk a bioüzemanyagokról szóló jogszabályoknak a meghozatalát. Egészen egyértelmű volt, és ezt akkoriban Neil Per is nagyon sokszor elmondta, az akkori elnök, hogy itt nem csupán környezetvédelemről van szó, nem csupán az üvegházhatású gázok csökkentésének a kérdéséről, hanem bizony szó van a mezőgazdasági piacoknak a stabilitásáról is, hiszen tulajdonképpen a, ennek a bioüzemanyag jogszabálycsomagnak a megszületése előtt került sor a gabona intervenció eltörlésére az Európai Unióban, és akkor nagyon nagy félelmek voltak, hogy ezek a gabona fölöslegek, ezek milyen módon fognak piaci zavart okozni, és az egyik lehetséges megoldásnak az tűnt, hogy bioüzemanyagok kerüljenek gyártásra. És meg kell említeni azt is, hogy amikor annak idején döntöttünk erről a bioüzemanyagoknak a termeléséről, akkor bizony nagyon hangsúlyosan merült föl az energiabiztonságnak a kérdése is, vagyis az az igény, hogy Európa függetleníteni tudja magát az energia világpiacoktól, minél több energiát idehaza tudjunk előállítani. Én akkoriban meglehetősen szkeptikus voltam, és nagyon komoly kétségeim voltak. Viszont a, az Európai Bizottság olyan e, szuggesztíven e, érvelt, olyan hihetetlen erőteljesen érvelt a rendeletek megalkotása mellett, hogy végül én is elfogadtam az érveiket, és támogattam a bioüzemanyagok bevezetésének az ügyét. Most viszont azt látom, hogy a bizottság minthogyha elbizonytalanodott volna, és egy olyan jogszabályt nyújtott be, amelyik alapvetően eh, a bizonytalanságot növeli ezen a területen. Eh, ennek egyébként már megvan a kellemetlen következménye is, éppen az én országomban, Magyarországon, eh, ott egy ír befektető akart egy bioüzemanyag gyárat építeni, Korábban ígéretet kapott az Európai Bizottságtól arra, hogy nem lesz módosítva a vonatkozó jogszabály, de mivel benyújtották ezt a tervezetet, ezért a bankok kivonultak a projekt finanszírozása mögül, a gyár most nem épül meg, és az ír befektető pedig 10 millió eurót vesztességet kénytelen elkönyvelni. Ráadásul a tervezet szerint a bizonytalanság az állandósulni fog, mert 2017-ben újabb felülvizsgálat következik, és a bizottság jogkört kap arra, hogy különböző delegált aktusokon keresztül újabb és újabb jogszabályokat alkosson, az, amelyek valószínűleg mind tovább fogják erodálni a bioüzemanyagokra vonatkozó szabályozást. Szerintem érdemes figyelembe vennünk, hogy a bioüzemanyagok termelése Európában az elmúlt években milyen eredményeket hozott. E, jelentős mértékben csökkentette Európa fehérje takarmány függőségét, és hogyha a 10%-ot mind európai előállítású mezőgazdasági termékekből állítanánk elő, akkor az a mintegy 12 millió hektárnyi szója termést tudnánk a világban máshol kiváltani, és jelentős mértékben tudnánk csökkenteni Európa fehérje, növelni Európa fehérje függőségét, illetve annak a csökkentését. Számos új munkahely jött létre, új technológiák alakultak ki, jelentős befektetések történtek a kutatásba, ígéretes eredmények vannak második generációs üzemanyagoknak a kifejlesztésére is. Én félek attól, hogy ez a bizonytalanság, amit ez a rendelet módosítás most létrehozna, mindezeket az eredményeket veszélybe sodorhatja. Azt hiszem, hogy a most javasoltak jelentős részben spekulatív következtetésekre épülnek. Félek attól, hogy külön indirekt földhasználat változására vonatkozó szabályok, az ILUK szabályok, azok egyáltalán nem lennének védhetők nemzetközi kereskedelmi vita esetén, hiszen ide, itt az Európai Unióban is nagyon sokan vitatják ennek a megalapozottságát, eh, és lássuk be, semmilyen nemzetközi standard, elfogadott nemzetközi szabály nincs, aminek alapján mi ilyen módon nemzetközi kereskedelmi korlátozó intézkedéseket is hozhatnánk. Eh, tehát eh, én e-, ezektől nagyon-nagyon tartok. És a magam módján tartok attól is, hogy azok a egyébként pozitív várakozások, amelyek a második generációs üzemanyagoknak a kifejlesztésére irányulnak, azok esetleg talán mégsem fognak valóra válni. Mert például létezik a FAO-nak, ugye ez az ENSZ élelmiszer ügyi szervezetének egy tanulmány tervezete, amelyben azt jósolják, hogy a, ebben az évtizedben nem válnak valóra, nem valósulnak meg a második generációs üzemanyagokra vonatkozó elképzelések. És ha egyébként egyik másik meg is valósulna, ugye látjuk, hogy egyetlen egy, gyakorlatilag egyetlen egy cég foglalkozik ezzel komolyan nemzetközi szinten, és e, ezeknek a költsége reteltesen magas lenne, a társadalmi költségek is, és hogyha négyszeres szorzóval vesszük figyelembe a második generációs üzemanyagokat, akkor annak végül az lenne a következménye, hogy az energiabiztonság elvesérülne, mert végül nem tudnánk 10%-nyi bioüzemanyagot előállítani. Ráadásul a második generációs üzemanyagok alapanyagai, nyersanyagai, azok nagyon nagy mértékben olyan anyagok, amiket ma is nagyon jól tudunk hasznosítani. E, mondjuk trágyából kiválóan lehet biogázt előállítani, ez egy kialakult technológia. A biogáz nagyszerűen használható föl, kellene felhasználni fűtési célra. Minden más ettől eltérő felhasználás az nyilvánvalóan kevésbé e, lenne energetikailag hatékony, és nyilvánvalóan a tőkék megtérülését is kevesebbé biztosítaná. Vagy például különböző növényi szármaradványok, szalma, kukoricaszár, vagy éppen faapríték. Ezek mind nagyon jól használhatók fűtési célra. Nekem otthon egy biomassa kazánom van, én otthon faaprítékkal fűtök, a kazánom hatásfoka 95 százalék ebből a faaprítékból második generációs üzemanyagot állítanának elő, ennek a hatásfoka, ennek csak a töredéke lenne. Milliárd-milliárd eurókat kellene befektetni, és végül ugyanazokat a hibákat követnénk el, amiket eddig elkövettünk, hogy nem hatékony, nem erőforrás hatékony beruházásokba pazarolnánk el a pénzt, és mindennek a költségét a magasabb árakon keresztül vagy a fogyasztókkal, vagy a nagyobb adókedvezményeken keresztül az adófizetőkkel kellene megfizettetni. Tehát szóval szerintem ezek olyan kételyek, amiket nagyon végig kellene gondolnunk, el nem felejtkezve arról, hogy egyébként Európa számos részén már ha energetikai szempontból is biomasszából hiány van. Hiszen a tagállamok a megújuló energia irányelvnek megfelelően benyújtották a nemzeti megújuló energia cselekvési terveiket. És ezek a nemzeti tervek ezek azt tartalmaznák, hogy 2020-ra az Európai Unióban az összes megújuló energiának a fele biomasszából fog származni. És nincs ennyi biomasszánk. Ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudjuk, 50%-kal kellene a biomassa hasznosítást növelni. Csupán ahhoz, hogy a 20%-os megújuló részarány Európai Unió szinten teljesüljön. Most, hogyha ehhez még hozzáteszünk, hogy ugyanebből még mellesleg nagyon rossz hatásokkal, vagy sokkal rosszabb hatásokkal, mint ahogy, az, ahogy azt az én biomassa kazánom ö, teljesíti, ö, második generációs üzemanyagot is kellene előállítani, nem lesz ennyi biomassa. Főleg úgy, hogy erre ilyen rövid idő áll rendelkezésre. Hát ennyi idő alatt nem nő meg egy erdő, től sokkal több időre van szükség. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon er-, erős kételyek vannak, és én éppen ezért azt gondolom, hogy, hogy nagyon óvatosan közelítsünk ehhez az iparághoz, mert ez az iparág nagyon szép teljes elmúlt időszakban, látványosan fejlődik, és ennek a stabilitása szerintem egy fontos érték. Egy olyan fontos érték, amit most, hogy létrehoztuk, és ebbe sokan befektettek, ezt érdemes lenne megőrizni. Oda kellene figyelnünk az energiabiztonság kérdésére, a fehérje függőségnek a csökkentésére. Oda kellene figyelnünk arra, hogy csak tudományosan megalapozott szempontokat vegyünk figyelembe, olyanokat, amelyeket nemzetközi szinten, nemzetközi kereskedelem testületei előtt is el tudunk ismertetni. És figyeljünk oda, még egyszer mondom, a biomassa erőforrás hatékony felhasználásának a kérdésére is. Ne én elkötelezett híve vagyok minden megújuló energiának. Magyarországon a Megújuló Energia Szövetségnek az elnöke lettem, és büszkén képviselem a magyar kormányjal szemben ezt az iparágat. Biomassa kazánom van, napkollektorom van, és elektromos autóval közlekedek. Pontosabban egy olyan autóval, ami elektromos és benzinmotorral is együtt működik. És éppen ezért azt gondolom, hogy Amiben talán a legtöbbet lehetne előrelépni, az elektromos közlekedésnek az ügyében. Ez persze nem mezőgazdasági kérdés, de szerettem volna ezt a személyes tapasztalatomat is megosztani önökkel. Köszönöm szépen. Bene, grazie, grazie al... Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az előadó véleményét. Ketten kértek szót. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen. El szeretném mondani, hogy az Európai Bizottság javaslatának megvalósítása negatív hatással lesz nem csak a bioalkotó elemek előállítóira, hanem az elletes láncra is, kezdve a mezőgazdaságtól. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy speciális kibocsátási tényezőket eh, allokáljunk a gazdákra. Ez pedig kapcsolódik mindenhoz, ami Latin Amerikában, Dél-Amerikában és Ázsiában történik. Nem jól átgondolt a javaslat. És ez a bizottsági megoldási javaslat nem fogja megoldani a jelenlegi helyzetet, hanem az európai gazdákra is jelentős terheket ró majd, illetve versenyképességi előnyeiket gyengíti. Az elmúlt években az Európai Unióban uh, csökkent a szója termelés, és az Európai Bizottság azt javasolja, hogy növeljük az importot a szója és takarmány komponensekben. Természetesen a GMO kérdése is felmerül, hiszen a GMO-k hozzájárulnak a helyzet eh, súlyosbodásához Dél-Amerikában, és szeretnék eh, arra emlékeztetni, hogy hogy a repce termelés az Európai Unióban tulajdonképpen a cukornát termesztést helyettesíti. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság inkább hogy csak kötelező módon történne a föld megművelése, és nem alakít ki ösztönző tényezőket. Az üzemanyag ágazat nagyon jelentős az Unióban. Lehet, hogy túlságosan túl sok munkahely van Európában. A bioüzemanyagokban 40 millió eurós befektetés történt, pusztán három év alatt. És jelen visszafizetjük ezzel a hosszú távú pénzügyi vállalásokat. Nagyon sok évre lesz szükség ahhoz, hogy ezek a beruházások megtérüljenek. És a javaslatnak minimális hatása lesz a bioüzemanyagok kereskedelmére, nem fogja csökkenteni Amerikában a termelést, és úgy érzem, hogy a bizottsági javaslat elhamarkodott. Nincsen szükség erre a javaslatra. Hogyha ebben az irányban haladunk, akkor nagyon fontos, hogy először megfelelő változások történjenek. Köszönöm szépen. Klász asszony. Köszönöm szépen. A bizottság azt javasolja, hogy váltsunk irányt. Ezt meg kell fontolnunk, és nagyon tüzetesen meg kell vizsgálnunk ezt a javaslatot. Világos és egyértelmű, a mezőgazdaság legfontosabb célja az élelmiszer, egészséges élelmiszer előállítása, mi is emellett törünk láncsát. Már több mint tíz évvel ezelőtt ugye nagy lelkesedéssel ugrottunk rá erre, az energia mix témára, hogy bioüzemanyagot eh, állítson elő a mezőgazdaság. Ezt tulajdonképpen mindig is megtette az mezőgazdaság, eh, a később a, az állatokat, amelyeket eh, a szántóföldeken is alkalma, használtak szállításra, vagy húzták, vonták a mezőgazdasági eszközöket. Természetesen most már teljesen más a helyzet, de a mezőgazdaságban annó elég jól beindult a bioüzemanyag termesztés, beruházások történtek nagy számban. És most hirtelen itt jön a váltás. A megújuló energiaforrások termesztésértől most elfordulunk, és megint azt mondjuk, hogy most előbbre való a tányér, vagy a tank, a bioüzemanyag tartály. Vajon bioüzemanyagot tényleg élelmiszertermelés rovására kell előállítani. A bizottság tulajdonképpen azt javasolja, hogy csökkentsük a bioüzemanyagok előállítását. Elég ügyesen mondja ezt a bizottság. Nem azt mondja, hogy ezt a 10%-ot levisszük 4 vagy 5%-ra. Nem, a bizottság azt mondja, hogy ezt felosztjuk kétszer 5%-ra. Az egyik 5% ugye, ami nő a szántóföldön, a másik 5% pedig az úgynevezett második generációs eh, hulladék és ez a második generációs eh, hulladék, ezt azután eh, négyszeres szorzóval számítjuk be, négyszeres értékkel, és hogyha ezt végig számoljuk, akkor eh, ezt sikerül eh, a 6,25%-ot hozzáadva elérni a 10%-ot. Ez egy kis ügyes eh, matematikai számítás, de a, valóság, a valóságban azért ez 2,5% marad. Tulajdonképpen a termelés szűkítését célozza meg ez a javaslat, és ehhez kell, erről kell nekünk most állást foglalnunk. Az egyik tehát az, hogy mit hogyan számítunk, a másik pedig a javaslat, hogy az iluk faktorokat, ezt a használat közvetlen megváltozását is változtassuk meg. Hogyha bioüzemanyag vagy bionövényeket, energianövényeket ültetünk egy eh, területen, akkor ott eh, nem lehet élelmiszer termelni, akkor azt meg valahol máshol fogják előállítani, és néznünk kell, hogy ez az éghajlatot mennyire negatívan befolyásolja. Az illukkal kapcsolatban olyan eh, indikátorokat alkalmaznak, amelyeket szintén meg lehet kérdőjelezni. Szerintem ezek nem átgondoltak, nem gondoltuk végig ezeket, tehát azt, hogy a számításban milyen tényezőket kell bevonni. A bizottság azt mondja, hogy most először még csak jelentések készülnek, számolni majd csak 2020-ban fogunk. De minden, amit most teszünk, az később majd befolyásolja a számításokat, ezért már most is nagyon figyelnünk kell arra, hogy az ájluk vagy iluk faktorokat hogyan változtatjuk meg. Nagyon részletes részleteket, sok részletet változtatnánk meg ugyanis objektív súlyozásra van szükség. Hogyha a mezőgazdaság bioüzemanyagba ruház be, vagy ilyen növényeket termel, akkor ugye a végtermék ott lesz a bioüzemanyag. De hogy most ezt hulladéknak tekintjük, nem, ez melléktermék. Nagyon sok, ugye fontos takarmányt is előállítunk a folyamat végén, és értékes fehérje takarmányokat is elő lehet állítani ugyanabból, ez nagyon fontos. Tényleg saját magunk akarjuk előállítani a fehérje takarmányt, vagy pedig importálni akarjuk más országokból. Én amellett érvelnék, hogy inkább saját magunk állítsunk elő a fehérje takarmányt. Másik fontos kérdés, mit tekintünk tulajdonképpen hulladéknak? Gladfeder kollega elmondta, igen, igen, hát ez lehet trágya, azután a szalma, de hát a szalma véleményem szerint értékesíthető eh, anyag, akár talajjavítóként is elhasználhatjuk, akár elégetjük, de a, a szalma nem tekinthető hulladéknak. Azután azon is el kell gondolkoznunk, hogy eh, itt mi a hatékonyabb, hogyha a szalmát talajavítóként a földben hagyjuk, vagy hogyha elvisszük, nagy berendezésekbe elégetjük, azután kiszámíthatjuk aztán a fűtőértékét. Lehet, hogy a végén a szalmának nagyobb értéket fogunk tulajdonítani a számítások végén, mint a kukoricának. Nagyon sok még a kérdés. Valamennyien tudjuk, hogy milyen gyorsan lehet hulladékot előállítani, és nem minden, amit beszámítunk a hulladékok közé, ténylegesen tekinthető hulladéknak. Nagyon gyorsan eljuthatunk persze bizonyos mérőszámokig, de ezeket eh, szerintem most célszerű még megkérdőjelezni. Nagyon sok tehát a kérdőjel a bizottság dokumentumában. Nekünk itt az Agri szakbizottságban egyértelműen a mezőgazdasági termelés eh, mellett kell szót emelnünk, és természetesen a fenntarthatóság szempontjait figyelembe kell vennünk. És hogyha már beszámítjuk az iluk faktorokat, akkor ezeket a tényezőket a harmadik országok beli termelés kapcsán is be kell számítani, és akkor aztán meglátjuk, hogy majd, hogyha az egész világon mindenütt a mi fenntarthatósági szempontjaink figyelembe vételével végzik a számításokat, Hallottam olyan szervezeteket, fejlesztési szervezeteket, amelyek azt mondják, hogy jó, Európa olyan agrárpolitikát folytat, amit akar, és különböző követelményeket szabhat meg, de hogyha az egész világban ezt alkalmaznák, akkor Afrikában, Dél-Amerikában az ottani kis termelők végül is már semmit nem tudnának termelni. Tehát nagyon sok mindent végig kell gondolnunk. Egészen addig, az egyszerű megállapításig, hogy most tényleg itt az ideje annak, eljött az ideje annak, hogy most a, ezt a csökkentést célszerű elővennünk a megújulók kapcsán. Tehát, amit Klatferder kollega mondott, talán egy kicsit az innovációnak kellene több teret teremteni. Most egyszerre csökkentünk és plafonosítunk. Szerintem az innovációnak kellene helyet adnunk, és nem rögtön az indulás után megint lovat cserélni. Szerintem még nagyon intenzív vitát kell lefolytatnunk erről és egyszerűsíteni, és javítani kell a dolgokat. Köszönöm. Grazie, onorevole Class, Britta Reimers, e poi... Köszönöm szépen. Britta Reimers. Bennem a következő kérdés merül fel, hogyha az ILUK kritériumokat akarjuk alkalmazni az importoknál, a bioüzemanyag importnál, akkor ezzel meg tudjuk ö, oldani a problémát európai szempontból ilyen hatással tudunk tenni a piacsal. A piac nem igazából Ázsiában, Dél-Amerikában és Latin-Amerikában van, tehát a mi fellépésünkkel valóban el tudunk érni hatást a piacra nézve. Tehát ezt javítani tudjuk valóban, én kételkedem ebben. Az ILU kritériumai vitatottak a tudományban, és vannak olyan kutatók, akik emellett vannak, viszont vannak a tudományos területről érkezők közül olyan professzorok is, akik azt mondják, hogy így az iluk szabályok nem működőképesek. Tehát tényleg megbízható kritériumok -e ezek az iluk kritériumok. Ami a négyszeres beszámítást illeti, mit szeretnénk tenni? Megemlítettük a szalmát, de hogyha megnézem azt, hogy a bizottság milyen feltételeket teremt a szalma felé, ezt szeretnénk alkalmazni takarmányként, izoláló anyagként is szeretnénk használni az építőiparban, ezt is halljuk, ezen kívül üzemanyagot is szeretnénk előállítani belőle, és természetesen takarmányként is tehát nagyon gyakran például a sertéstartásban is naponta használják a szalmát. Tehát ehhez sokkal nagyobb területeken kéne ezt előállítani. Éppen ezért felmerül a kérdés, hogy megfelelő-e a bizottságon belül a kommunikáció a különböző szakterületek között. Beszélnek-e az üzemanyag szakértők, a környezetvédőkkel, az állattenyésztőkkel, stb. stb. Hát úgy érzem, hogy egy olyan témához jutottunk el, ahol megpróbálunk úgymond kört csinálni a négyzetből, hiszen túlságosan sok feltétel érvényesül. Úgy tűnik, hogy a mezőgazdaság mindenre gyógyír az EU-ban jelenleg, de ez nem működik. A tervezési kérdések, a jogbiztonság kérdése is felmerült éveken keresztül, támogatták az első generációs vízőzőanyagokat, az emberek beruháztak, most pedig a jogi keretek, a tervezési keretek megváltoznak, és ez jelentős gazdasági következményekkel is jár. Én meg szeretném kérdezni, hogy ez kapcsolódik-e a fenntartható politikákhoz, illetve ezt mennyire tekintetjük fenntartható politikának. Ezen kívül még egy további kérdés is foglalkoztat. Például a repce termesztésnél Szükségünk van a bioüzemanyagokhoz, a repcére szükség van az étel, olajhoz is, a táplálkozáshoz is, ez nagyon finom olaj, a repceolaj, ebből nagyon finom palacsintát lehet készíteni, és ezen kívül fehérje takarmány is a repce. De az elmúlt két évben csak arról beszélünk, hogy többet szeretnénk tenni a fehérje takarmányok számára. Hát itt úgy tűnünk, hogy tönkre akarjuk tenni a fehérje termesztést, annak érdekében, hogy drágább legyen a szalma, és így nem tudja a gazda sem, hogy honnét szerezze a szalmát például. Tehát úgy érzem, hogy itt túlságosan csűrjük, csavarjuk a dolgokat, ez kifelé nem kommunikálhat, a polgárok nem értik ezt, nem értik azt, hogy biogazdálkodás szempontjából, szociális szempontból ez hogyan fenntartható. Köszönöm. Grazie Britta, ora Martin Osling, e poi Elisa. Köszönöm szépen Britta. Martin Heisling a következő kollega. Kedves kollégák, sok mindent hallottam, ami a különböző anyagokban is szerepel, az olajos növények termesztői foglalkoznak ezzel. A bizottság itt elvi fordulatot tett. Eh, reálisan nézve maximum 5%-ot eh, eh, tudunk biztosítani. Ennél többet nem ilyen után növő, megújuló energianövényekből. Németországban mindenki, politikai pártok is támogatták a e, foszilis, e, foszilis e, üzemanyagok nélküli jövőt, energianövények, bioüzemanyagok, és Németországban 18 százalékot szabtunk meg most maximumnak, plafonnak, még a recce esetében is. Ennél a vetésfőről miért ennél több földterület erre nincs, ezt reálisan látni kell. Örültem volna, hogyha a bizottság azt mondja, hogy nem azt, nem azt mondjuk, hogy 10% jöjjön megújulóból, hanem az üzemanyag 10%-át akarjuk megtakarítani. Ez lenne észszerű, hiszen azt hiszem, hogy inkább ez az a politikai cél, amely mögé fel tudnánk sorakozni valamennyien. Sok kollega, előttem szóló kollégák most az fehérje érvet hozzák fel. Igen, jó, hogy ez is elhangzik. De hogy most az olajos növények helyett, ugye most fehérje növényekről beszélünk, ugye a repce az olajos növény, és nem hüvelyes, de most szándékosan ugye nem akartuk ezt, ami most történik, ez tulajdonképpen mellékhatás, hogyha több mint 30% a repce aránya a vetésforgóban, már az is kritikus, ezt valamennyien tudjuk, tehát azért ezért korlátoztuk a repce termesztést is. Azt hiszem, nagy az egyetértés viszont a tekintetben, hogy a második generációs bioüzemanyagok, amelyeket most a bizottság propagál, ez, ez nem reális. Ez egyáltalán nem reális, hogy most szalmából vagy faaprítékból állítsunk elő bio, bioüzemanyagot. Ez a legészszerűtlenebb felhasználási lehető nyersanyagoknak. Németországban született két projekt, ahol már befutcsolt ez az egész technológia, tehát ez semmiképpen nem lehet megoldás. Hogyha jövőben bioüzemanyagot akarunk felhasználni, akkor tiszta olajat a mezőgazdaságban és a szállításban, a, közlekedésben is. Ez a bekeverés ez nem bizonyult észszerűnek, hanem akkor a tiszta bio üzemanyag, az olaj, szerintem ez lett volna a helyes út, amit sajnos egyetlen tagállam se lépett rá. A felhasználás hatékonyságáról kellene sokkal többet beszélnünk, nem csak százalékokban, hanem hanem mi a leghatékonyabb felhasználás. Biogáz elhangzott, de ennél hatékonyabban is fel lehet használni ezeket a nyersanyagokat. De még egyszer azt szeretném kihangsúlyozni, hogy most reális azt mondani, hogy korlátozzuk ezeknek a megújuló növényeknek a termesztését. Igen, az iluk tényezőket figyelembe kell venni a számításoknál, hiszen csak ahogyan most tálalják ezeket, az, az, az, az helytelen. Itt a repce, mondjuk a dél-amerikai cukornáddal összehasonlítva elég rosszul szerepel az olajtermelésben alkalmazott tényező, tényezőt figyelembe véve. Itt egyszerűen hibásak a számítások, de, de maga az, hogy az iluk tényezőt figyelembe vegyük, azt, azt nem tartom rossznak csak még nem elég mindaz, amit eddig tettünk, de ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel. Az iluk faktorokat javítani kell, és végül még, még majd sokat vitatkozunk erről. Grazie Martin, Elisabeth e poi Jár. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, und vielen Dank. Köszönöm szépen, Elnök úr, köszönjük szépen a részletes jelentést Béla Gratfeder Bélának ebben a nagyon fontos témában. Csak egy rövid megjegyzésem van mert én Hajszlik megjegyzésére reagálva, akinek a zöld szíve intenzíven ver. Ausztriában megpróbálunk génmentes, génmanipulációmentes hústermelést megvalósítani, és itt elhangzott egy mellékhatás is, de ezt nem lehet elhanyagolni úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos tényező, hogy génmanipuláció mentes fehérje takarmányt is elő tudjunk állítani. Hajszlin képviselő a jelentéstevője a fehérje takarmánynak, illetve annak jelentésnek, amiről az elmúlt alkalommal szavaztunk. Nagyon fontos az, hogy Európában el vagyunk utálva az importra, a fehérje importra, és ezt nem szabad mellőzni. Szeretnék kitérni a befektetés védelemre Ausztriában, és nagy, nagy erőfeszítéseket teszünk, annak érdekében, hogy megfelelő beruházások valósuljanak meg a bioüzemanyagoknál. Ausztriában az 5%-os határ fölött vagyunk, és ez a többszörös beszámíthatóság kérdésénél jelentheti azt is, hogy torzulhat a piaci helyzet. Nagyon fontos, hogy technológia szempontjából egy semleges megfogalmazást alkalmazzunk, és lehet, hogy ezen a ponton még javíthatjuk a jelentést. Egy nagyon rövid mondatom lenne az iluk tényezőkkel kapcsolatban. Én személy szerint problematikusnak tartom azt, hogy ez nem támasztható alá empirikus modellekkel, és a bizottságban és a házban, és minden problémára úgy tudunk, hogy megoldást találunk. Legyünk egy kicsit óvatosabbak, és Klász kolléganő erre ki is tér, tehát lehet, hogy el kéne gondolkodnunk a következményekről. Ezen kívül felmerül még egy további kérdés is, az, hogy ezek az írók, tényezők hogyan kapcsolódjanak a foszilis üzemanyagokra vonatkozó faktorokhoz. Nem szabad, nem szabad hogy az egyoldalú szabályozások kapcsán a foszilis energiaforrások előnyösebb helyzetbe kerüljenek. Hajszín képviselőt támogatom, úgy érzem, hogy a hatékonyságot erősítenünk kell elsősorban és egy második lépésben azonban arra is gondolnunk kell, hogy összevethető adatokkal dolgozzunk, és ne legyünk egyoldalúak. És a civil szervezetekre is gondolnunk kell. Köszönöm. Jár, Péter, prego. Ja, vielen Jár, kolléga. Köszönöm szépen az őszintes, ha őszinték tisztességesek akarunk lenni, akkor el kell mondanunk azt, eh, hogy a mezőgazdaság, eh, mezőgazdaság bevonását az energetikába, energia növények, bioüzemanyag, mindezt annak idején támogattuk, eh, persze lelkesek voltunk, és az európai agrárpolitika költségeit akartuk ezzel csökkenteni. Tulajdonképpen, hogy ez egy sikertörténet. Ha megnézzük a statisztikákat, akkor a közvetlen kifizetések csökkentek folyamatosan. Ez egy jó dolog. Azt mondhatuk volna, hogy persze túl könnyen elfogadtuk talán a repceolaj felhasználását. A kollégák nagyon sok mindent elmondtak erről, és hogy fontos, hogy mi mindent számítsunk bele az egyenletekbe. A beruházások védelme. Itt egyetértek a kollégámmal, hogy jelenleg túlértékeljük a második generációs bioüzanyagokból történő energetikai hasznot. Valóban talán fiaskónak tekinthetjük a szalmával kapcsolatos erőfeszítéseket. És az energetikai hasznosítás talán ott bukott meg, hogy elfelejtettük azt, hogy a szalma mennyire értékes nyersanyag a mezőgazdaság számára. Nem, nem hulladék, hanem a folyamat, körfolyamat része a mezőgazdaságban a szalma a trágya, az talán rendben van, hogyha a trágyat kivesszük a mezőgazdaságból, azért azt is értékelni kell, tehát ez hiba, ha ezt nem tesszük meg. De van valamit nem értek. Jó, az iluk faktorokról vitatkozhatunk, de alaposan meg kell nézni a hatásokat. Tehát először is tisztességesen kell eljárni, másodszorban nem szabad túlértékelni bizonyos dolgokat, így a hulladék alkalmazását, hiszen itt többszörös faktorral kell számolni, aminek alapján tudom csak megítélni, hogy tényleg értelmese a hulladék felhasználása és hagyományos módon, ugye először az olajat hulladék problémáként definiálom, jó, akkor az már teljesen más képet fog adni a végén a stratégia szempontjából. És a világpiaci folyamatoknál is ugye a hulladékot tanúsítani kell, hogy az tényleg igazi hulladéke, vagy pedig csak álcázott hulladék. Ezért én azt gondolom, hogy ha már politikailag nyomjuk itt a dolgokat, akkor a bizalomra van szükség a beruházások, ugye Gattfelder is említette a beruházásokat, és nem, ne öntsük ki a gyerekkel a fürdővizet, a gyerekkel a fürdővízzel, hanem a már bevált dolgokról azért nem mondjuk le olyan könnyen. Köszönöm szépen, és most a bizottságnak, a bizottság képviselőjének adom meg a szót, Van Stinter úrnak, aki az Energiafőigazgatóságot képviseli, aztán utána a jelentéstevő kap újra szót. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlök mindenkit. A vita véleményem szerint a mai délutánon megmutatja, hogy mennyire összetett kérdés ez, ez egészen világosá vált, és van még egy dolog, amit le kell szögezni rögtön az elején, mégpedig az, hogy a bizottság továbbra is azt a meggyőződést képviseli, hogy a fenntartható energianövények hozzájárulhatnak a fenntarthatósághoz a közlekedési ágazatban, a foglalkoztatásban és a környezetvédelemben, és ezek mind érvényes tulajdonságai a bioműzemanyagoknak, és ezeket meg kell tartanunk. Ami változott, és erre több felszólaló is hivatkozást tett az irány a bioüzemanyagokkal kapcsolatosan. Ez azért volt szükséges, mert most már nagyobb a tudásunk, mint 2008-ban vagy 2009-ben, és amikor először beszéltünk erről az irányelvről, akkor tudtuk, hogy a közvetett hatások jelentősek lehetnek adott esetben, és azt is tudjuk, hogy bizonyos jellegű bioüzemanyagokhoz kapcsolódik ez, az első generációkhoz, amelyek élelmiszernövényekből származnak, és nagyon szükségesnek tartottuk, hogy ezzel foglalkozzunk, mert ha ezt nem teszünk, akkor összességében a bioüzemanyagok elveszítik hitelességüket az európai állampolgárok szemében, és ha ez megtörténik, akkor ez nagyon rossz jelzés a bioüzemanyagok sorsát illetően. A bizottság javaslata úgy gondoljuk, hogy megfelelő válasz a kihívások tekintetében, és megpróbáltunk egy fontos jelzést adni a termelőknek, az iparágnak és a fejlesztőknek, a technológiai fejlesztőknek, arra nézve, hogy a jövőben a bioüzemanyagok helyzete más lesz, mint ma. Ezek nem lesznek élelmiszer termény alapúak, és nem alapulhatnak olyan alapanyagokon, ahogyan az első generációs üzemanyagok, amelyek növelik a, le, a föld keresletet. Ez a javaslat sok szempontot figyelembe vesz. Azt is, hogy ez egy nagyon összetett kérdéskör, és meggyőződésünk, hogy ez a javaslat kiegyensúlyozott. A különböző szempontokat gondosan érvényesítette a különböző szempontokat és érdekeket, amelyek ezen a területen szerepet kapnak. Ahogyan több képviselő is megendítette, a közvetett földhasználati változás nagyon nehezen számszerűsíthető, ezt csak modellezni lehet gazdasági modellekkel, amely nyilván felvet kérdéseket a tudományos megalapozottság tekintetében, de a javaslatunk úgy gondoljuk, hogy a legjobb rendelkezésre álló tudományos adatokon alapul. Röviden azért beszélnék a bizottság javaslat lényegéről. Először is azt javasoljuk, hogy korlátozni kell az első generációs bioüzemanyagokra vonatkozó ösztönzőket. Nem azt javasoljuk, hogy korlátozzuk a termelést vagy a felhasználást, csak az ösztönzőket akarjuk visszafogni, azzal, hogy korlátozzuk, hogy mennyi első generációs bőzömanyagot lehet felhasználni a 10%-os cél kiszámításában. Ez továbbra is érvényesül a megújuló energia irányelvben. irányelvben. Aztán új ösztönzőkre van szükség kettős és négyszeres számítással az újszerű üzemanyagok tekintetében. Az, hogy mi, szám, mi számít ebbe a kategóriába, erre vonatkozólag iparági adatokból indult ki a bizottság eh, a, hulladékokkal és eh, egyéb anyagokkal kapcsolatosan. Aztán megpróbáltunk olyan javaslatot tenni, amely megtartja, illetve tovább segíti a már elindult eh, beruházásokat. Sok felszólalásból kiderült a mai délutánon, hogy természetesen az iparág, a termelők és egyéb szereplők abból indultak ki, amit Európai Uniós szinten nemrégiben megállapítottunk abból a szakpolitikából, és ezeket a beruházásokat folytatni kell. Most nem mondhatjuk, hogy álljanak le ezek a beruházások, és hogy gyakorlatilag megfenek lettek. De ez az 5%-os határérték kell, hogy érvényesüljön, és mostantól kezdve nagyobb mértékben kell felhasználni az újszerű bioüzemanyagokat a további bővülésben. És aztán az utolsó eleme a javaslatnak az, hogy az úgynevezett iluk tényezőt bevezetjük, erre is hivatkozott néhány felszólaló, és ennek az a célja, hogy úgy szerepetessük ezt a tényezőt, hogy az összhangban legyen a tudományos eredményekkel, abban az értelemben, hogy nem azért használjuk ezt a mutatót, hogy szabályozói célokat kövessünk, hanem jelentéstétel és az átláthatóság fokozása érdekében, hogy valóban tudjuk, hogy melyek a valódi hatások, melyek a becsült hatások, az, üvegházhatást okozó gázok kibocsátása tekintetében. Úgy gondoljuk, hogy ez egy megalapozott csomag, nagy várakozásaink vannak a szakbizottsággal való együttműködésre, a parlamenttel való együttműködésre nézve, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást. Tudjuk, hogy ez nagyon érzékeny kérdés, és nagyon sok tényezőt kell balanszírozni, de a javaslatunk alapján meggyőződésünk szerint lehetőség van arra, hogy ilyen kiegyensúlyozott megállapodást, megoldást kidolgozzunk, és eh, Gladfelder úrral, illetve a bizottság más tagjaival is eh, szeretnék minél szorosabban együttműködni ennek érdekében. Köszönöm. Edészó. Köszönöm szépen a bizottságnak, és megadom Gladfelder úrnak a szót. Kur, nagyon röviden szeretném megköszönni minden hozzászólónak, a, hogy ilyen nyíltan és nagyon pontosan elmondták a véleményüket és az észrevételeiket. Szeretném ezeket a véleményeket a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni a véleménytervezet kidolgozása során, és a képviselőtársakkal egyeztetni, amennyire majd erőm és időm ezt engedi az föltűnő volt azért, hogy, eh, hogy itt eh, senki nem volt, aki azt mondta volna, hogy ezek a bizonyos eh, iluk számítási módszerek, ezek megbízhatóak. Tehát ha valamiben, akkor ebben az egy kérdésben úgy látom, hogy teljes az egyetértés, hogy ezek nem megbízhatóak. Márpedig ez egy kulcs kérdés, mert ha a későbbiek során bármilyen intézkedés ezekre a számításokra alapulna, akkor egész biztos, hogy ezek az intézkedések a nemzetközi kereskedelemben vitatárgyát képeznék. És ha mi itt nem hiszünk ebben, akkor egész biztos, hogy egy ilyen megbízhatatlan számításra alapított nemzetközi kereskedelmi intézkedés az elbukna. Most ha pedig a nemzetközi kereskedelemben nem lehet alkalmazni egy ilyen számítási módszert, akkor nyilvánvaló, hogy nem érdemes ezzel ide-haza az unió határain belül sem kísérletezgetnünk. Tehát e, egész biztos, hogy ki kell zárnunk annak a lehetőségét a jövőre vonatkozóan, hogy erre a megbízhatatlan számítási módszere bármilyen későbbi korlátozás épülhessen. Ami a repce és általában az olajos magvak termelését illeti, nyilvánvaló persze ezek nem fehérje növények de a kipréselt maradékban jelentős mennyiségű fehérje található. És vannak olyan növények, amiket nem tekintünk fehérje növénynek, de nagyon nagy mennyiségben fehérjét tartalmaznak. Hát maga a búza is ilyen. A búzának 23-24 százaléka fehérje. Hogyha abból kivonjuk a keményítőt, Nekem egyetemen ezt kellett csinálni, ugye úgy állapítottuk meg elnézést a tolmácsoktól a sikertartalmát, vagyis a sütőipari értékét a, a lisztnek, hogy kimostuk belőle a fehérjét. Kimostuk belőle a keményítőt. És ami ott maradt a kezünkben, a 100 százalékig, szinte 100 százalékig fehérje volt, és nagyon sok fehérje volt benne. Tehát vannak növények, amiknek nagyon nagy fehérje tartalma van, és bizony az olajos magvak azok ilyenek, és nagyon jó minőségben használhatók föl takarmányozási célra. És ne felejtsük el, megint energiabiztonsági kérdés, és talán nem itt a mezőgazdasági bizottságban kellene ezt elővenni, hogy Európának benzinből, feleslege van, töblete van. A töbletet nagyon alacsony áron exportáljuk a világpiacra. És amiből hiányunk van, az a dízel. És a dízelt a növényi olajokból préselt biodízellel lehet helyettesíteni. Tehát, hogyha a biodízel termelését szorítjuk vissza, akkor energia biztonsági szempontból még sérülékenyebbé válunk. Hát ezért, a, ha lehet azt mondani, akkor a biodízeleknek energiabiztonsági szempontból nagyobb szerepe van, mint a bioalkoholnak. Nagyon nagyra tartom a bizottság, az Európai Bizottság munkáját, amit ebben az ügyben végzett. És egész biztos, hogy minden <clears throat> egyszer meghozott döntést valamikor fölül kell vizsgálni. Itt van egy természetes időpont erre, 2020. Mert egyszer már kitűztünk egy céldátumot 2020-ig. A következő felülvizsgálat legtermészetesebb időpontja szerintem 2020 lenne. Én egy dolgot elevenítenék föl az emlékezetemből. A bizottság azt mondja, hogy kiegyensúlyozott a véleménye, és minden szempontot figyelembe vett, amikor a javaslatát megtette. 6-7 évvel ezelőtt pontosan ugyanezt hallottuk pontosan ugyanez volt. Minden aggályt, ami akkor itt elhangzott élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban, CO2 kibocsátással kapcsolatban, én magam is a szkeptikusok közé tartoztam. A bizottság pont ugyanazzal a határozottsággal utasította el, mint ami a határozottsággal most védi a korábbival, a 6-7 évvel ezelőttivel ellentétes véleményét. Én remélem, hogy stabilitást fogunk tudni föntartani ezen a területen, mert hogyha nem tudunk stabilitást föntartani az első generációs bioüzemanyagok termelőinek, akkor nem fogunk tudni senkit meggyőzni arról, hogy vállaljanak kockázatot és fektessenek be a második generációs üzemanyagoknak a kutatásába és fejlesztésébe, mert már egyszer eljátszottuk a bizalmat, és többet nem fogunk bizalmat kapni, és nem fogják a pénzüket kockáztatni ezen a területen. Bene, kollégi, grazie. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk, ha nincsen további hozzászólás. És áttérünk az utolsó napi rendi pontra, a bizottság tájékoztatása a citrusfélék Kínából történő importálásáról. Tisztelt kollégák! Önök tudják azt, hogy március 22-én az Európai Bíróság 2008-as rendeletet értékelte, és egy dömping ellenes vámot szabott ki. Átmeneti vámokat definiált ezzel a bíróság. Itt a mandarinról van szó, a bizottság egy végrehajtási rendeletet szeretne kialakítani, mégpedig eh, március vége előtt. Elhangzott ez a kérdés is, hogy ez visszamenőleges eh, hatája megoldható-e. A kereskedelmi főigazgatóságnak adom meg a szót. Parancsoljon, öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok reagálni a felvetéseire, de szeretnék eh, néhány magyarázattal is szolgálni. A mandarinál kapcsolatos intézkedéseknél elmond, elmondom azt, hogy 2008. Eh, eh, december 3-ával lépett az életbe, a többi pontot értem, de a világosság érdekében szeretnék eh, megosztani önökkel egy menetrendet. Két társítélet született, amely a 2008-as eh, tanácsi rendeletet hatályon kívül heszelte. A 2011-es februári ítéletben az általános eh, bíróság annulálta ezt a szabályzatot, két kínai tartományból érkező citrusféléknél. Március 22-én, 2012-ben szintén hatályon kívül helyezték ezt a rendeletet teljes mértékben, azért, mert a bíróság úgy értékelte, hogy a bizottság nem volt elővigyázatos, és nem próbálta meg megfelelően definiálni a normál értéket. A háttér érdekében el szeretném mondani azt, hogy a bizottság megpróbálta megvizsgálni azt, hogy melyek a hiányosságok, amelyekre a bíróság felhívta a figyelmet, és ezeket hogyan lehet eh, orvosolni. Általában nagyon bonyolult egy ilyen vizsgálati eljárás, általában az adott eh, eset feltételeitől is függ mindez. Ilyen típusú eljárás teljes mértékben átlátható módon kell megvalósítani, illetve a védelmi jogot is tiszteletben kell tartani. Tehát ez a vizsgálati eljárás általában hasonló más döbbingellenes eljárásokhoz, amelyek általában 15 hónapot vesznek igénybe. A két eh, nyomozati eljárás amely megpróbálta kideríteni a hiányosságokat. Ezeket 2011. decemberében és 2012. júniusában nyitották meg. A bizottság újból megnyitotta a tárgyalásokat 2011. decemberében, illetve részben megnyitotta a nyomozati eljárást 2012. június 19-én az intézkedések egészen nem lépnek életbe egy ilyen típusú nyomozati eljárás ideje alatt, ez pedig azt jelenti, hogy importot lehet folytatni, anélkül, hogy dömping ellenes vámot fizetne valaki. Viszont a masszív import hatásait vizsgálva a bizottság június 19-én egy szabályzatot tett közzé, amely a regisztrációval foglalkozott. Egy ilyen típusú szabályzat eh, visszamenőleg satája is lehetővé teszi a vámbeszedését három hónappal visszamenőleg, olyan esetben, ha bizonyos feltételek érvényesülnek. A két eljárás párhuzamosan zajlott, és a végkövetkeztetéseket az összes érintett fél megkapta 2012. decemberében. Ez egy igen bonyolult anyag. És az eljárásbeli szabályzatnak megfelelően kerültek ezek megvalósításra. Számos részletre tért ki eh, ez az anyag, illetve számos meghallgatást kértek a bizottsági szolgálatok, illetve eh, egy vizsgálati eljárást is. Ezekre a lépésekre természetesen időre volt szükség, viszont szükség volt mindehez, annak érdekében, hogy biztosítsuk eh, ennek az eljárásnak az átláthatóságát. A bizottság konzultált a tagországokkal, és 2013. januárjában javaslatot tett um, a tanácsnak az említett termékek esetében. Ezt az anyagot a tanács elfogadta, és február 22-én tette közzé. Tehát február 22-e óta ezek az intézkedések ismét hatályban vannak. Ami pedig a visszamenőleges hatályt illeti, ezzel a kérdéssel a bizottság foglalkozni fog, hogyha a statisztikai adatok hozzáférhetőek lesznek a Kínából importált mandarin esetében. Erre néhány hétre van szükség a tanács végrehajtási rendeletének hatályba lépte után. Hogyha ezek a statisztikai adatok hozzáférhetőek, akkor a végkövetkeztetéseket a bizottság eljutatja az érintett felekhez, illetve a tagországokhoz a dömping ellenes bizottság keretében. A bizottság pedig döntést fog hozni, és a javaslatát a bizottság a tanácsnak eljutatja, ami a rendelt áttekintését illeti, illetve az intézkedéseket. Ezek az intézkedések az év végén le fognak járni, tehát 2013 végén, kivéve, hogyha egy lejárati áttekintést kér az ipar. Ezt a kérelmet az intézkedések lejárt előtt hat hónappal kell benyújtani, tehát június vége előtt. Ezt szeretném még mondani azt, hogy a törvényi rendelkezések keretében lehetőség van az intézkedések megváltoztatására, és olyan esetben, hogyha bizonyíték van arra, hogy a vámszín nem megfelelő, hiszen a tömping szint is megváltozott. Egy ilyen kérvényt um, az ipar is benyújthat, illetve az exportőrök vagy importőrök szintén. Természetesen mindkét lehetséges uh, felállás esetében jelenleg nem lehet látni azt, hogy egy ilyen kérvényt benyújtanak-e majd az ipar képviselői. Remélem, hogy ezzel sikerült eh, tisztáznom a kérdést. Köszönöm, elnök úr. Bene, ringraziamo il rappresentante della Commissione. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük a bizottság képviselőjének, amit elmondott. Garcia Perez eh, kollégának adom meg először a szót. Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a magyarázatokért. On respecto a esta... Azokért a magyarázatokért, amelyeket eh, ebben a témakörben eh, elmondott eh, február 22-én irányozta elő a dömping ellenes intézkedéseket. Ez az intézkedés a kínai importokkal szemben. És az a probléma abból indul ki, hogy a luxemburgi bíróság február 22-ig felfüggesztette ezeket az intézkedéseket, és ez egy jogi rést kereszt hozott létre. Volt szó a kínai mandarin szállítmányokról is, amelyek 2013-ban elárasztották a közösségi piacot. A február 22-i intézkedések csak három hónapig tartanak, és nem tudta ez az alapanyag előállítók kárát ellensúlyozni. Figyelembe kell venni, hogy a bizottság az hozott intézkedésekkel kapcsolatosan a visszamenőleges hatályt is eh, megemlítette, hogy megvédjék az eh, a dömping ellenes, eh, a dömping tevékenységtől az európai termelőket. És ami az adatgyűjtést illeti, ezt a korrekciót nyilván nyilvánosságra kell hozni, és világos, hogy ebben a helyzetben visszamenőleges lépésekre van szükség, ez több, mint indokolt. Azt kérem, hogy bizonyos adatokat be kell gyűjtenie a bizottságnak, és a bizottságnak minden körültekintést alkalmaznia kell a probléma megoldására. A jövőről is szó volt már, emlékeztetném önöket, hogy foglalkoztatás szempontjából mennyire fontosak ezek az ágazatok, és 2013 után is fenn kell tartani e, ezekben az ágazatokban a működőképességet, és ezért remélem, hogy el tud kezdődni a munka arra nézve, hogy 2014-től az új rendelet szövegében beléphessen. Köszönöm. Köszönöm szépen, én most eh, másodszor szólalok fel, úgyhogy nem akarom az elhangzottakat eh, megismételni, csak eh, gratulálni szeretnék, és nagyon örülök neki, hogy egyáltalán a mandarin szállítmányokkal kapcsolatos problémát napirendre vette a bizottság A bizottságnak a spanyol termelőkkel szemben nagy hiányosságai vannak, vagy mulasztásai. Gyakorlatilag Európában csak Spanyolországban állítják elő ezt a terméket, és valószínűleg a jövő, a nagyon sok spanyol család jövőjével játszunk most, akik függenek ezektől a döntésektől. A kínai importok tavaly júniustól kezdődően a teljes termésnek megfelelő mennyiségről beszélünk az import mennyiséget tekintve, és ugyanilyen helyzetben vagyunk, mint a tavalyi évben, és úgy tűnik, hogy nem tudunk elég eh, intézkedést tenni a spanyol és európai termelés védelmében, és azért ezt lehet tudni, hogy eh, a kínai import milyen mértékben eh, károsítja a termelőket. A visszamenőleges hatály azért fontos, hogy az hogy a károkat meg tudjuk előzni. Öt ilyen társaság van, amely Spanyolországban ezzel foglalkozik, gyakorlatilag nekik be kellene zárni a kapuikat, hogyha ez így folytatódik, vagyis a piaci egyensúly teljesen felborítaná az intézkedések elmaradása, az antidömping eljárás decemberig kitolódhat, és a közösségi piacon meg kell szüntetni a az tisztességtelen versenyt a kínai termelők részéről. Gondolom a biztos, bizottság sem gondolja, hogy ezt az agresszív eljárást meg fogja szüntetni a kínai fél. Ezért nagyon fontos, hogy új vizsgálat induljon a bizottság részéről, és természetesen a termelők részéről benyújtott kérelmeknek meg kell felelni, és ezért nagyon fontos, hogy a bizottság ezt a javaslatot elfogadja. Eh, Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, a bizottság kíván még szólni, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság jegyezte az elhangzottakat és a megjegyzéseket. Ami ezeknek az intézkedőseknek a jövőjét illeti, a spanyol ipar szereplői kérhetik az intézkedések folytatását, mint korábban ezt jeleztem, illetve benyújthatnak adhok módon egy kérvényt június vége előtt, hogyha ez az eset felmerül, és megalapozott a kérvény, úgy lehetőség van egy eljárás, nyitott eljárás lebonyolítására, és a vizsgálati eljárás ideje alatt ezek az intézkedések hatályban maradnak, utána pedig döntés születik majd az eljárás eredményének függ, függvényében. Jegyeztük a megjegyzéseiket. Úgy érzem, hogy a tárgy maga világos. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, mindenkinek köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, a bizottságnak. Ezzel lezárom az ülést, a következő ülésre március 18-án kerül sor, illetve március 19-én délelőtt és délután is. Köszönöm.